Dear colleagues. Kedves kollégák! Buenos días. Jó napot kívánok mindenkinek. Ruego disculpen el tono de mi voz, pero... Elnézést kérek, kicsit be vagyok rekedve. De gondolom, úgyis a tolmácsoláson keresztül hallgatnak, úgyhogy a tolmácsok hangját fogják hallani, nem az éreket hangomat. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami számunkra mindig is prioritás volt, ez pedig nem más, mint a vízhez való jog. Mielőtt megadnám a szót vendégeinknek, szeretném elmondani azt, hogy a múlt héten három sürgősségeles foglalást fogadott el a parlament, egy Kambodzsa témájában, egy Tajikisztán témájában, a politikai foglyokról, illetve egy harmadik állásfoglalásunk is volt Vietnámról. Munkánk után az Európai Bizottság egy új migrációs paktumot mutatott be, erről majd remélem tudunk értekezni. A bizottság és az AFET is megtárgyalja ezt, és Venezuela témájában is elfogadtunk egy állásfoglalást a múlt héten, ami arról szól, hogy mi hamarabb vissza kell térnie az országnak a jogállamiság normáihoz, a demokráciához, és szabadon kell engedni a politikai foglyokat. Még egy dolog, amiről tájékoztatni szeretném őket. Van egy személy, aki többször itt járt már, sokszor beszéltünk már róla, emberi jogi aktivista, Bareinird, Navi Rajab, Ismét, őt ismételten letartóztatták hétfőn. Rendkívül aggasztó helyzet Rajab úrral kapcsolatban, és arra kérem a bahreini hatóságokat, hogy mi hamarabb engedjék szabadon Nabil Rajab egyetlen dolgot tett életében, ez pedig az, hogy hangot adott véleményének, és protestált, változást kért hazájában. A családjának is szeretnék egy üzenetet tovább, továbbítani. Együtt érzünk velünk, van egy kisfia Ádám. Revil Najabot sajnos már nagyon sokszor börtönbe zárták. Az egyiket a mi szakbizottságunk ülése utáni hazatértekor. Hétfőn kezdődött el az ENSZ emberi jogi az emberi jogi kongresszusa, és sajnálatos módon nyolc aktivista esetében a bárhányi hatóság megvonta az útlevelet, tehát nem tudtak Genfbe utazni ezek az aktivisták. Az az Albakaf ellenzéki párt vezetőinek a javait elkobozták, illetve a párt javakat is, a párt számláját befagyasztották. Természetesen Rajab szabadon kérését kérjük, követeljük, és erről a bahreini hatóságokat is tájékoztatni fogjuk a mai délután során azt hiszem még beszélünk erről, de addig is egy sajtónyilatkozatot fogunk elkészíteni. Most pedig térjünk vissza a napi rendre. Először is bemutatnám a két vendégünket. Először is a tanulmány szerzőjét mutatom be, Inga Winkler, Inga Winkler asszonyt. Winkler asszony kutató és tanácsadó, az emberi jogokkal és a vízhez való joggal foglalkozik, számos cikk szerzője, és a New Yorki Egyetem ezzel foglalkozó központjának munkatársa. Utána Ricardo Petrella következik. Petrella úr a Víz Politikai Európai Kutatóintézet munkatársa, továbbá Párizsban, Brüsszelben és Bécsben is tanácsadói munkái vannak. Egyébként oktató és a globalizációról, az természeti erőforrások használatáról és a vízhez való jogról számos műszerzője. Inga Winkler asszonynak adom meg először a szót, be fogja mutatni a tanulmányt, illetve a következtetésekről is beszél, parancsoljon, és köszönöm, hogy ellátogatott ide. Muchas gracias. Um, Madam Chair, distinguished members of the committee, ladies... Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és bemutatom önöknek a tanulmányaim eredményeit, amelyet tavaly végeztem el. Külön örülök annak, hogy a szakbizottság folytatja a munkáját a vízhez való joggal kapcsolatban. Korábban Katarina de Bukerkel dolgoztam együtt az ENSZ illetékes fórumából, és tudom, hogy ő is nagyon sok munkát végez, és nagyon örülök annak, hogy folytatódik ez a korábban elkezdődött munka. Annak is nagyon örülök, hogy eljutottunk odáig, hogy most már nem arról beszélünk, hogy van-e vízhez való jog, és az ezzel kapcsolatos jogokról beszélünk, hanem arról, hogy milyen politikai döntésekre van szükség, szakpolitikai döntésekre egyebek között, ami a vízhez kapcsolódó konfliktusokat illeti. Tavaly, amikor a tanulmányt végeztem, felmerült bennem, hogy több téves elképzelés is létezik emberi jogi szempontból a vízhez kapcsolódó konfliktusokkal kapcsolatban, úgyhogy ezzel kezdeném. Továbbra is él az az elképzelés, hogy a víz a legújabb kőolaj, és hogy a vízzel, vízhez kapcsolódóan háborúk fognak kitörni, de az adatok azt mutatják, hogy ennek nagyon csekély a valószínűsége. Amikor a helyi szinten vizsgáljuk a kérdést, tehát nem határon átnyúló konfliktusokról beszélünk a vízzel kapcsolatban, hanem helyi szinten, akkor már nagyobb valószínűsége van annak, hogy konfliktusok alakulhassanak ki, még akkor is, hogyha csak kivételes esetekben kerül ilyesmire szó, annak ellenére, hogy a újságokban erről lehet beszélni, erről lehet olvasni. De a legtöbb vízzel kapcsolatos konfliktust megoldják. Hogyha most a konfliktusokat úgy kezeljük, mint összeegyeztethetlen érdekek az egyes felek között, akkor persze ilyen szempontból konfliktusok léteznek és a vízzel kapcsolatos verseny egyre erősebb. A második téves elképzelés a hiányjal, a vízhiányjal kapcsolatos. A vízzel kapcsolatos konfliktusok alapvetően nem a vízhiányból adódnak, hanem sokkal inkább ahhoz kapcsolódnak, hogy hogyan gazdálkodnak a vízzel, és hogyan határozzuk meg a prioritásokat a vízforrások elosztásában. A vízzel kapcsolatos verseny erősödik, nem azért, mert egyre kevesebb a víz, hanem azért, mert gazdasági növekedést élünk meg, változnak az életmódok az egyes területeken, egyre több húst esznek az emberek, ehhez egyre több vízre van szükség, az éghajlatváltozás és egyéb tényezők is hozzájárulnak ahhoz, hogy a vízzel kapcsolatban egyre nagyobb a verseny de az ENSZ fejlesztési programja tíz évvel ezelőtt már rámutatott, hogy nem a vízhiány a probléma, hanem az, hogy a hiányt politikai folyamatok hozzák létre, és intézmények, amelyek a szegényeket hátrányos helyzetbe hozzák. Annak a kérdése, hogy a vízzel kapcsolatos versenyt hogyan kezeljük, ez gazdasági, politikai, társadalmi, intézményi és jogi keretekből adódik, és nagyon fontos, hogy ezen keretek, ezen felépítések megértsék, hogy mennyire fontos a szegényeknek is a vízhez való hozzájárulás biztosítani. Hogyha megnézzük a különböző tényezőket, hogy kik használják fel a vizet, akkor leegyszerűsítve elmondhatjuk, hogy a helyi felhasználás helyett a nagyobb szintű felhasználást részesítik előnyben. Hogyha megnézzük a felhasználást, akkor azt láthatjuk, hogy a kevés rendelkezésre álló vízzel rendelkező területeken a legszegényebbek férnek legkevésbé hozzá a vízhez. Hogyha megnézzük a mezőgazdasági területet, azt láthatjuk, hogy a kisgazdálkodók hátrányos helyzetben vannak a vízhez való hozzáférés tekintetében. Hogyha megnézzük nem a víz mennyiségét, hanem most már a víz minőségét, akkor abból azt láthatjuk, hogy a víztestek szennyeződése, megfertőződése komoly problémát jelenthet a legkiszolgáltatottabb csoportok számára, és a szennyvíz nem megfelelő kezelése is leginkább az ilyen jellegű településeken elterjedt. Azt láthatjuk, hogy a döntéshozatamban nem vesznek részt a kiszolgáltatott csoportok, és nincsen lehetőségük arra, hogy a döntéshozatalban részt vegyenek, vagy ahhoz hozzájárulhassanak. A vízzel kapcsolatos konfliktusok és az emberi jogok megsértése sohasem elkerülhetetlen, de több olyan tényező felmerül, amely megerősíti az emberi jogok megsértésének a kockázatát. Ebből néhányat most megemlítenék. a vízforrással kapcsolatos gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, pontosabban, hogyha nincsenek ilyen szabályok, akkor sokkal nagyobb a kockázat annak, hogy megsértsék az emberi jogokat. Ezért nagyon fontos, hogy ilyen szabályokat bevezessenek, és hogy erős intézmények álljanak ezen szabályok mögött. Hogyha nincsen átláthatóság, hogyha az emberek nem értik egészen pontosan, hogy milyen szabályokat kell alkalmaz, alkalmazni, ez megint csak hozzájárulhat ahhoz, hogy emberi jogi sérelmek szülessenek. Az vízelosztási folyamatban a víz felhasználókat, hogyha nem veszik be a döntéshozatali folyamatba, például amikor új vízprojektekről döntenek, vagy már meglévő vízforrások elosztásáról, akkor ott megint csak nagyobb valószínűséggel történhetnek, fordulhatnak elő konfliktusok. Végül pedig a vízzel kapcsolatos konfliktusok és az emberi jogok kapcsolata összefügg a sokkal magasabb szintű konfliktusokkal is. Tehát, hogyha hátrányos helyzetben van valaki, a víz hozzáférése rosszabb, és általában véve is rosszabb helyzetben van a társadalmon belül. Nos, ezen adatok alapján most szeretném röviden megbeszélni önökkel, hogy az emberi jogoknak milyen következményei vannak a vízzel kapcsolatos konfliktus kezelésében. Elsőként szeretném kiemelni, hogy az emberi jogi keretnek komoly kihatása van arra, hogy hogyan határozzuk meg a prioritásokat a víz felhasználásban és vízelosztásban. És ez mindenek előtt azt jelenti, hogy prioritást kell adni mindenki személyes és hazai víz felhasználására, és azt is jelenti, hogy az alapmezőgazdasági felhasználásra is prioritásként kell vizet rendelkezésre állítani, hiszen a víz az élelmiszerhez, a kulturális felhasználáshoz is kapcsolódik, és az emberek megélhetéséhez. Ezen általános prioritások után fontos elmondani, hogy konkrétan foglalkozni kell az egyenlőtlenséggel, a kirekesztéssel, a már említett formáival ezen jelenségeknek, és hogy magát a történelmi kirekesztési folyamatot kellene valahogy megakasztani. És ezt nem csak jogi szinten értem, hanem nagyon egyértelmű pozitív intézkedésekre van szükség, hogy egyenlő eséllyel lehessen mindenkinek hozzáférni a vízhez, és a múltbeli hátrányokat sikerüljön felszámolni, és másként elosztani a vizet és nagyon fontos a döntéshozatalban való részvétel, a vízzel, vízfelhasználással és vízgazdálkodással kapcsolatos döntésekben való részvétel. Az államoknak voluntarista intézkedéseket kell hozniuk a részvétel megerősítésére, és ezzel tudják garantálni azt, hogy a részvétel befogadóbb, inkluzív, és mindenkinek lehetősége van arra, hogy részt vegyen ezen folyamatokban, és hogy a hátrányokat fel lehet számítani. Legyenek azok fizikai hátrányok, intézményi, társadalmi, kulturális, viselkedésbeli akadályok, tehát az államoknak kell lépéseket tenni azért, hogy ezen hátrányokat és akadályokat felszámolja. Végül pedig egy általános megjegyzés az emberi jogokkal kapcsolatban. A számonkérhetőség és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés rendkívül fontos, hogyha valakinek megsértették a jogait, akkor fontos, hogy képes legyen ez a személy hatóságokhoz fordulni, és a szereplőknek hatásuk legyen a vízfelhasználásra és a vízgazdálkodásra. Röviden most elmondanám, hogy ez mit jelent az EU számára? Azt jelenti, hogy ezen emberi jogi elveket a különböző szakpolitikai területekbe be kell építeni. Legyen az a fejlesztés együttműködés, vagy a vízzel kapcsolatos diplomácia, de akár a belső Európai Uniós szakpolitikák, konkrétan a víz keretirányelv alkalmazása. Hogyha ezt az irányelvet megnézzük, annak jelenlegi formájában nincsen explicit hivatkozás az emberi jogokra, és egyértelműen nem mondja ki, hogy prioritás az, hogy a vizet hogyan kell felhasználni, és milyen prioritásokat lehet a víz felhasználásban meghatározni. Az emberi jogokkal kapcsolatban nagyon fontos ezen belső és külső dimenziókat egyensúlyba hozni, hiszen így lehet megerősíteni az emberi jogokkal kapcsolatos mondani valónknak a hitelességét. Ami az vízhez és a csatornázáshoz való emberi jogot illeti, született egy közlemény, amely kimondja a polgári kezdeményezésekre adott válaszát, hogy az emberi jogok fogják a jövőben a fellépésünket irányítani, hogy a vízkeret irányelv kapcsolatban nyilvános konzultációt terveznek, és hogy az emberi jogok nagyon fontos szerepét, részét képezik a döntéseiknek, mondta ezt az Európai Bizottság. Tavaly a Környezetvédelmi és Népegészségügyi Szakbizottság nyilatkozott arról, hogy milyen lépésekre van szükség, és az Európai Parlament szeptemberben, tavaly szeptemberben elfogadott egy állásfoglalást az európai polgári kezdeményezés következtében a vízhez való joggal kapcsolatban a petíciós és a fejlesztési szakbizottság is készített véleményt ezzel kapcsolatban, és rendkívül jónak tartom, hogy az európai polgári kezdeményezést ez sokkal tágabb dimenzióban kezeli, azzal kapcsolatban, hogy a vízhez való jog mit is jelent. Az Európai Uniós, uniós szakpolitikákban. És kéri, hogy jogalkotási javaslatokat hozzanak létre és kéri, hogy az alapvető jogok kartájában is határozzák meg a vízhez való jogot, mint emberi jogot, és konkrétabb kéréseket is megfogalmaz. Az általam korábban említett pontokhoz kapcsolódván külön kéri az aktív részvételt, kéri az államokból, az államoktól, hogy megkülönböztetés, mentességet garantáljanak a vízhez való hozzáférés tekintetében, különösen a hátrányos helyzetű személyek esetében fenntartható vízfelhasználást követel, és megismétli az alapvető emberi jogi elveket a részvételről, a diszkriminációmentességről, az egyenlő esélyekről, és arról, hogy a személyes felhasználást részesítsék előnyben. Végül még szeretném elmondani, hogy nemzetközi szinten a közelmúltban történt egy fontos esemény az ENSZ keretein belül. Az ENSZ közgyűlése újabb határozatot fogalmazott meg a vízhez és csatornázáshoz való emberi joggal kapcsolatban 2015-ben, és ez különböző ezzel a területtel foglalkozó határozatoknak a sorát folytatja tovább. Mi, az ENSZ kimondja, hogy a csatornázáshoz való jog egy külön emberi jog a vízhez való jogtól külön tekintendő, tehát a vízhez és a csatornázáshoz való jog mindkettő emberi jog, és ez minnyájunk számára, akik ezzel a területtel foglalkoznak, azt jelenti, hogy még inkább oda kell figyelnünk a csatornázásra, amit gyakran egyfajta szegény rokonaként kezeljük csak a víznek, tehát ez felhívás számunkra arra, hogy még több figyelmet szenteljünk a csatornázásra. Az Emberi Jogi Albizottságnak nagyon jó lehetőséget biztosít ez arra, hogy a vízzel és csatornázással kapcsolatos emberi jogokkal kapcsolatos munkáját folytassa, és az EU-n belül folytassa a munkáját egyebek között a vízkeret irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban. Mr. Köszönjük, Winkler asszony, nagyon-nagyon jó volt. Ricardo Petrella következik parancsolja. Mindenkinek jó reggelt kívánok, a másik mikrofont használja, legyen kedves, a tolmácsoknak könnyebb lesz, ha csak egy embert hallanak. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy kicsit színesíteném a nyelvek univerzumát, a franciát fogom használni, akkor is, hogyha ez nem anyanyelvem. Minden esetre köszönöm, hogy meghívtak, hogy részt vegyek ezen a találkozón. Nagyon büszke vagyok a meghívásra, és remélem, hogy nem fognak megharagudni rám. Az elnök félbeszakítja. Várjon egy kicsit, Petrella úr. Osztrevicius úr nem kap tolmácsolást. Most már rendben van? Rendben. Köszönöm. Akkor legyen szíves folytatni. Folytathatom? Igen, vannak időnként technikai problémák, de nem túl gyakran. Amíg technikai a probléma, addig minden rendben. Éppen azt mondtam, hogy hálás vagyok a megtiszteltetésért, hogy meghívtak ma délelőtt erre az eszmecserére, és mivel nagyon kevés időt kaptam, már is belevágnék a lényegbe, annélkül, hogy körül járnám a témát. Három dologról szeretnék beszélni. Először is arról, hogy mi jó a jelentésben, sőt, mi nagyon jó benne. A második dolog, hogy mi a négy nagy gyengeség ennek a jelentésnek. A harmadik pedig konkrét javaslatok, amelyek a jelentés javaslataiból indulnak ki. Mi a jó ebben a jelentésben? ami azt a megkülönböztetést illeti, hogy külső és belső dimenzió, azt mondanám, hogy annak a hangsúlyozása, hogy a vízhez való jog hangsúlyozása, belefoglalása a víz gazdálkodásba úgy gondolom, hogy jó gondolat, és a jelentés hangsúlyozza a vízhez, ivóvízhez való jogot, mint prioritást, az erőforráshoz való hozzáférés fontosságát, a jelentés világosan kimondja, hogy az alapszükségleteket ki kell elégíteni, attól függetlenül, hogy az országnak milyen képességei, illetve a fogyasztónak mekkora a fizetőképessége, erre vissza fogok térni. Az is jó, hogy a jelentés hangsúlyozza az aktív részvétel előmozdítását minden szinten, ami a nemzetközi vonatkozásokat illeti. Fontos, amit a jelentés a nemzetek közötti aspektusokról mond az ivóvíz probléma vonatkozásában, illetve 2015 utánra az ENSZ napi rendjével kapcsolatban is van ajánlása, mert 2015 után a víz nem kapna már olyan nagy hangsúlyt az ENSZ napirendjében. Ami a parlamentet illeti, nagyon fontos, hogy azt javasol jelentés, hogy ellensfoglalást fogadjon el a parlament, illetve tegyen kezdeményezéseket az ENSZ emberjogi tanácsában, ami elég kicsi politikai súlyjal rendelkezik. A harmadik pedig az Interparlamentáris Unió keretében tett kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy egy jelentős rendezvényt tartsanak a víz, ivóvízpolitika, ivóvíz kezelés terén. Mindez tehát jó elképzelése a jelentésben. Négy gyengesége van viszont a jelentésnek eh, ahhoz kötődik mindez, hogy a jelenleg uralkodó eh, kultúrából, eh, ivóvízhez való eh, hozzáállásból, koncepcióból táplálkozik eh, ez a jelentés, és nem kérdőjelezi meg az eddigi feltételezéseket. Eh, felsorolnám, hogy eh, mi a négy gyengesége annak a tudományos politikai koncepciónak, ami a jelentés mögött meghúzódik. Először is nem kérdőjelezi meg a jelentés, hogy az ENSZ, az Emberi Jogi Tanács, az Európai Parlament is elfogadta, hogy az ivóvíz gazdasági jószágnak minősül, tehát ez nem közvagyon, éppen ellenkezőleg gazdasági jószágnak tekintik és elfogadják a verseny és a kirekesztés lehetőségét, mert hogyha gazdasági javakról beszélünk, akkor ezt is elfogadjuk, vagyis azt, hogy rivalizálni lehet, versenyezni lehet, és ki lehet rekeszteni a hozzáférésből embereket Hmm, az ivóvíz közben egyre eh, kevésbé áll rendelkezésre. Elfogadták, hogy eh, versenyeztetni lehet az embereket az ivóvízhez való hozzáférésben. Most persze nem az úszodákról, meg a mezőgazdasági ö, eh, nagy károkat okozó öntözésről beszélek, hanem a az emberi élethez szükséges ivóvízhez való hozzáférésről. Nos, amikor az embereket arra tanítjuk, hogy versenyezni kell még az ivóvízért is, a túlélésért is, hogyan lehet elkerülni akkor a nemzetek közötti konfliktusokat, a gazdasági harcot, a Monsanto és a kis gazdák között. Lehetetlen ezt megvalósítani. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az első gyengesége jelentésnek. A második jelentés az, hogy a második gyengeség az, hogy ez a jelentés is ö, kormányzásról, vagy irányításról beszél, ahelyett, hogy kormányokról beszélne, a politikai hatalmat privatizálja így a jelentés. Amikor a kormányzás az irányítás, a kezelés kapja a prioritást, nem pedig a demokratikusan választott parlamentek, kormányok, érintettek kerülnek szóba. Akár csak a tovább, többi szerepvállaló. 2012 óta az Európai Bizottság is elfogadja hogy az érintettekre tartozik elsősorban az ivóvíz kérdése. De amikor kormányzásról beszélünk, akkor elfogadjuk, hogy gazdasági versenyhelyzet van, konfliktusok elfogadhatóak, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy a kormányoknak biztosítaniuk kell az ivóvizet, hogyan lehet Törökország és Irak között, vagy Egyiptom és szomszédai között megoldani a konfliktusokat ezen az alapon. Harmadik gyengesége jelentésnek, és ez a lényege a problémának, a water pricing, az ivóvíz díj, az ivóvíz ára az egész 2000-es EU keretirányelv a vízdíjon alapul. Vagyis, hogyha nem fizeti be az ember a víz árát, a víz díját, akkor nem jut hozzá az ivóvízhez. Tehát ahelyett, hogy elfogadnánk, hogy emberi jog az ivóvízhez való hozzáférés, ugye az oktatáshoz, az egészségügyhöz, az ivóvízhez úgy lehet hozzáférni, hogyha fizet az ember. Fantasztikus. Mondhatom, hogy a gépjárművemhez is jogom van, de csak hogyha fizetek érte, különben a jogomat nem tudom érvényesíteni. Úgyhogy hogyha nem fizetek, akkor mi történik az, hogy elzárják a vízcsapot. És amikor elzárják a csapot, akkor perelni kell Limosban egy szolgáltató cég például megszüntette a vízszolgáltatást, és hosszas húzavona után állították csak vissza a szegény Bangladesben hogyan fognak a tengerszint emelkedés ellen küzdeni, amikor Hollandia 7000 milliárd eurót szán már évek óta erre a küzdelemre. Tehát fizetni kell, hogy a jogainkat megkapjuk. A negyedik nagy gyengesége a jelentésnek az, és tudatosan mondanám, elfogadja, a water pricing és a nature pricing ideológiáját, tehát hogy a víznek, a természetnek ára van be lehet árazni a természetet, a vizet, így árucikké válik, privatizáljuk, marketizáljuk ezeket a jószágokat. A riói záró nyilatkozat elfogadja a water pricing, a nature pricing, és még a nature banking fogalmát is. Az Európai Parlamentnek ezt el kell utasítania, az Európai Parlament ezt nem fogadhatja el. Következzenek most a javaslataim. Én az Európai Parlament új állásfoglalásából indulok ki. Ez a lényeg. A Lynn Boylan jelentésén alapuló tavaly szeptemberi állásfoglalás ö, ö, sem megy el elég messzire. Pedig nagyon jó ez a jelentés, a legjobb jelentés, amit eddig írtak a vízről, a Boyle jelentés, de egy bizonyos falba ütközik ez is, tesz jó javaslatokat, de amikor eljut oda, hogy kifinanszírozza meg a vízhez jutás jogát, nos, azt mondja a jelentés, hogy megfizethető áron kell a vizet szolgáltatni, és ez a vízhez való hozzáférés megtagadásának fala és az ENSZ emberi jogi tanácsa is elfogadta ezt, a külön megbízott, külön előadó, aki brazil, elfogadta szintén, hogy megfizethető áron kell szolgáltatni a vizet. Én azt kérem, hogy a parlament végre foglaljon állást, és mondja ki világosan, hogy a képviselők a vízdíj mellett vannak, amellett vannak, hogy emberi jogot megfizethető áron adjunk. Hogyha az Európai Parlament is elfogadja, még az Európai Parlament is, hogy a, egy emberi jogért megfizethető árat kell fizetni, akkor azzal árucikké teszi ezt a jogot, pedig ez a kollektív felelőssége az emberiségnek. Minőségi ugrásra van szükség az ivóvíz intergroup munkájában is, az Európai Parlament frakció közi munkacsoportja, skolasztikus ismétléssel foglalkozik, nem igazi vitafórium, csak narráció zajlik, egymást tapsolják a résztvevők, és folyamatos önelégültségben dolgoznak. Úgy gondolom, hogy ez a fórum valódi elemzések, viták és döntések terepe kell, hogy legyen. Azt is javaslom, hogyha valaha lehetségesé válik, hogy az Európai Parlament egy platformot hozzon létre az ivóvízhoz a hozzáférésről, az ivóvíz minőség biztonságával kellene foglalkozni. Mindenhol azt tapasztaljuk a világban, hogy az ivóvíz minősége nem csak fontos, talán még fontosabb, mint az ivóvíz mennyisége. Hadd emlékeztessek rá, hogy két szakértő, két holland szakértő, akik 40 éve foglalkoznak az ivóvízzel, a Science-ben publikált egy cikket, mi szerint 4 milliárd ember nem fér hozzá a minőségi ivóvízhez. 4 milliárd azt is javaslom, hogy az Európai Parlament kezdeményezze egy értékelő konferencia összehívását Európában a e, bíráskodási gyakorlat és az esetjog alkalmazása terén. Egyetlen bíróság mondta ki Európában, hogy e, törvénytelen a e, vízvezetéket elzárni. Ez a Limózsi Bíróság volt tavaly februári ítéletében. Nem véletlen, hogyha a kormányok többsége nem szeretne a bírákkal vesződni. Pedig elsőbséget kellene biztosítani az esetjognak. Úgy gondolom, hogy az értékelés gondolata nagyon fontos. Végül pedig az interparlamentáris unió lendületet kell, hogy kapjon, szinte semmi fontos dolog nem történik az IPU-ban, az állampolgárok, a 4 milliárd állampolgár, aki nem fér hozzá megfelelő ivóvízhez, jogosan várja, hogy a Nemzetközi Interparlamentáris Unió tárgyaljon erről a lehető leggyorsabban az IPU következő ülésén jegyzőkönyvet kell javasolni az Európai Parlamentnek a latinamerikai, a pánafrikai parlamenttel összefogva, mert nagyon fontos, hogy szoros együttműködés valósuljon meg az Európai Parlament, a Latin-amerikai Parlament és a Pánafrikai Parlament között. Úgy gondolom, hogy ezek a kontinentális parlamentek lehetnek a motorjai annak, hogy egy egyetemleges emberi jogot elfogadjon minden nemzeti parlament. Gondolom, hogy úgy gondolom, hogy az Európai Európai Parlament ezzel tudná betölteni a szerepét. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon izgalmas volt. Talán megadnám most először a szót a képviselőtársaknak, és aztán az Európai Külszolgálat emberi jogi divíziója helyettes vezetőjének, de először talán a képviselőknek adnám meg a szót a reagálásra. Préda úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szakértőinknek, a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást, és prezentációt tartottak. Szeretnék egy rövid észrevétel elélni Inga Winkler asszony tanulmányával kapcsolatban. Egyébként nagyra becsülöm ezt a tanulmányt. Ez egy nagyon jól struktúrált, kiváló tanulmány. Van egy fejezet ebben, amelynek témája a jogok alkalmazása, tehát a vízhez való hozzáférés jogának alkalmazása. Ez egy olyan jog, amelyek, amelyet implicite garantálnak. Nem vagyok szakértője ugyan a kérdésnek, de azt hiszem, azt értem, hogy ez egy rendkívül fontos elem, a vízhez való jog. Ugye a szakértőnk, a másik szakértőnk annyira szívhez szólóan és szenvedésen beszélt arról, erről, és beszélt arról is, hogy a nők elleni diszkrimináció, a gyermekek jogai, a fogyatékkal élők jogairól szóló nyilatkozatokhoz kapcsolódik ez is, tehát ez egy alapvetően jogi kérdés. Néha sajnos túlpolitizáljuk ezt a dolgot, és elfelejtjük, hogy ennek milyen jogi háttere van. Winkler asszony 22 országot sorol fel, csupán 22-t, amelyek alkotmányunkban szólnak a vízhez való jogról, mint jogról. Tehát csupán 22 ilyen ország van, egy európai ország szerepel ezek között, Belgium, és egy olyan ország, ami a szomszédságban van, Tunézia. A többiek erről nem szólnak az alkotmányban. Winkler asszony. Hogyan lehet ezt megmagyarázni, hogy az alkotmányban nem szerepel a vízhez való jog? Nyilván vannak gazdasági megfontolások emögött, ezeket nehéz összeegyeztetni mással. Ez kapcsolódik nyilván a versenyhez is. Elvileg a ilyen ilyenfajta falat jelent. Nos, Miért van az, hogy nem egyformán kezelik ezt a kérdést az országok? Egyébként ne feledjük, hogy nekünk is korlátozott a vízhez való hozzáférésünk, mindenkinek egy kis üveg vize van az asztalán, de a kávéhoz már nem férünk hozzá, tehát a parlament is elég bölcs volt, amikor nem a vizet vonta meg tőlünk, hanem a kávét. Egyébként nem feltétlenül jogról van szó, tehát nem feltétlenül e- alapjoga a képviselőknek, hogy legyen az asztalukon víz. Hogyan lehet azt megmagyarázni, hogy bár az európaiak sokat beszélnek a vízhez való jogról, de ez csak a belga alkotmányban szerepel az európai országok közül. Köszönöm. Elnök. Préda úr. Azokban az országokban nincs túl sok víz, azokban a parlamentekben vizes kancsók vannak a szegény országokban szintén. Miután vízről beszélünk, megismétlem azt a javaslatot, amit régen már megtettünk, hogy ne ilyen kis, ne kis vizes üvegek legyenek mindenkinek az asztalán, hanem vizes kancsók, amiket be lehet zárni, és ivóvíz, tehát csapvíz lenne benne. Ezzel azt hiszem, nagyon sok pénzt megtakaríthatunk a parlamentnek. Látják ezeket a kis üvegeket? Az ember kicsit iszik belőle, és aztán itt hagyjuk az asztalon, és ki kell utána dobni. Préda úrhoz engedjék meg, hogy így kapcsolódjak, így kapcsolódjak elnézést. Panzéri úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam meg az előadásokat, köszönöm én is vendégeinknek ezeket a prezentációkat. Véleményem szerint három témáról, témával kell komolyabban foglalkozni. Az első téma a víz, mint mindenki számára adott lehetőség vagy alkalom. Ezzel foglalkozni kell itt a szakbizottságban, illetve az egész parlamentnek is. Ez egy nagyon fontos dolog hiszen objektíve hatással van ez sok mindenre. A második téma, ami esetleg konfliktust is szülhet, az elérhető vízforrások kezelése sokszor arra vezet, vagy ahhoz vezet, hogy összekapcsoljuk ezt a kérdést a migráció kérdésével ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan ország van, főleg azok a világ országai közül nagyon sok olyan van, ahol, ahol kevés víz van, sokszor innen migrálnak, innen vándorolnak ki az emberek, tehát a vízkérdés kapcsolódik a klímaváltozáshoz és a migrációhoz is. Sajnos a nem megfelelő vízkészlet használat okozza sokszor a migrációt. Afrikában főleg a szubszaharai Afrikában a fejlődés egyik gátoló tényezője, pontosan ez a probléma, hogy nem férnek hozzá a vízhez, és ne felejtjük el, hogy nagyon sok olyan gyerek van, amely nem iskolába jár, hanem vizet hord haza. Az, a víz az élet forrása. Az emberiség emberekből áll, minden embernek vannak jogai, vannak emberi jogai, ez az emberi természet egyik alapvetése, tehát ezek egyetemes jogok. Szerintem egyértelmű, hogy a vízhez való jog nem az államoktól, országokhoz függ, hanem ez egy, ezek közjavak, tehát mindenkinek joga van ezt hozzáférni. Úgy gondolom, hogy egy politikai csatát kell megvívnunk. Értelmetlen lenne ezt nem lefolytatni. Tehát egy politikai harcot kell lefoly, lefolytatni. Szerintem megközelítésváltásra van szükség. Nagy hatásra volt az rám, amit az imént hallottam. Nem lehet árucik a víz. Ez a közjavak egyike. Vajon hogyan lehet az politikai eszközökkel megoldani, hogy mindenki számára elérhető legyen a víz, úgy, hogy közben természetesen vízi vagy ivóvízválságaink is vannak, plusz ezt még össze tudjuk egyeztetni a gazdasági megfontolásokkal. Még egy utolsó dolog. A jogok és a kötelességek összefüggnek. Azt hiszem gond van a víz felhasználásának kultúrájával. És ez nem csak a fejlett országokban van így, hanem a fejlődő országokban is tehát a víz pazarlását el kell kerülni, racionálisan kell a vizet használni. Olyan beruházásokra van szükség, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és úgy gondolom, hogy szolidárisnak kell lennünk azoknak, szolidárisnak kell lenni a gazdagabb országoknak a szegényebbek felé, és nem szabad ezt a kérdést elszigetelten kezelni, nem, szerintem ez a többi emberi joggal együttesen kezelendő. És azért itt a parlamentben is vannak olyan politikai erők, akik azt gondolják, hogy liberalizáció útján meg lehet oldani ezt a problémát. Szerintem ez elég sokkoló, elég butaság, mert pontosan a liberalizáció okozott gondokat ebben az ágazatban. Tehát komolyan kéne foglalkozni végre ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Panzéri úr. Beszerra asszony. Gracias, Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Nagyon értékes információt juttatak el hozzánk, de köszönöm azt a fajta szenvedélyt és biztonságot is, amelyet, amely sugárzik belőlük. Nemrégiben itt a parlamentben elfogadtunk egy jelentést, a Préda jelentést a különböző szakpolitikák koherenciájáról. Tehát egyfajta szakpolitikai koherenciára kell törekednünk, ez itt a kulcs szó, és szerintem a vízhez való jog is ide tartozik. a vízhez való jogot emberi jogként kell elismerni. Ne felejtjük el, hogy ez a fejlődéshez oszhatatlanul kapcsolódik. És az Európai Parlament szeretne a fejlődési agendában valamit elérni. A 2030-as agendában a hatos célkitűzés pontosan a vízről szól, és azt tűztük ki célként konkrétan, hogy az ivóvízhez mindenki hozzájuthasson az egész földön, mégpedig biztonságos módon. Ez azt jelenti tehát, hogy mindenkinek hozzá kell jutni az ivóvízhez. Amikor vízről beszélünk, akkor mindig a higiéniát, illetve a csatornázás kérdését is meg kell említeni. Tehát megfelelő csatornarendszerre van szükség, ez pedig azt jelenti, hogy véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a szabad ég alatt történjen a víz, a használt víz, a szennyvíz től való megszabadulás. Sajnálatos módon a higiéna nagyon sok helyén a világnak hiányzik, nagyon sok helyen nincsenek megfelelő higiéni nincs megfelelő higiéni infrastruktúra, tehát nincsenek vécék. Hogyha ezt megoldanánk, akkor ez rendkívül nagy előrelépés lenne, főleg a gyermekek, a leánygyermekek esetében ez nagyon komoly előrelépés lenne, hogy az egészségüket védjük, és ez azt is jelentené, hogy a gyermekek el tudnának menni az iskolába. A kérdés tehát megfelelő kontextusban kell kezelni, a vízhez való jó kérdése pontosan annyira bonyolult, mint a valóság. Ezt szeretem volna kiemelni, mert részletesen kell látni ezt a kérdést. Azt hiszem, önök már nagyon jól elmondták ezeket az összefüggéseket, de a mi feladatunk, mint parlamenti képviselők az, hogy a különböző szakpolitikákat össze tudjuk egyeztetni, koherensek legyünk, illetve azokat a kezdeményezéseket kell támogatni, amelyek megfelelő irányba haladnak. Tehát olyan, olyan jogszabályokra van szükség, mint például a vízkeret irányelv és hasonló ö, jogszabályok, ezek egyetemes jogok, és ne felejtjük ezt, el azt sem, hogy 80%-a azoknak, akik nem férnek hozzá a vízhez, vidéki területeken laknak. Spanyolországban a különböző napelemek nem csak azt teszik lehetővé, hogy tiszta energiához jussunk, hanem a vízhez való hozzáférést is megkönnyítik. Tehát a civil társadalomnak, a vállalatoknak és alapvetően az egész társadalomnak össze kell fogni. Köszönöm szépen, Gribur következik. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Ja. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy egy általános megjegyzést mondanék el, ahhoz kapcsolódóan, egy olyan történethez kapcsolódóan, amit talán mindenki ismer. Egy 15 éves szomáli lány egy konfliktusban szenvedő országból elmenekül. Valami gond van a tolmácsolással? Nos, tehát ez a szomáliai lány egy sivatagos területről, Szomáliából elmenekül. És megírja a Sivatag virágai című könyvét, amely rendkívül siker, nagy ö, sikert ért el, és emlékszem, amikor Hollandiába érkezett ez a lány, és elment egy holland fürdőszobába, ahol megfürdik, és egyszerűen erről a tapasztalatáról, erről az élményéről ír, hiszen sokkoló számára, hogy egy egész fürdőkádat megtöltünk vízzel egy személy számára. És közben azt írja, hogy ő emlékszik arra, hogy két órát kellett gyalogolnia az anyjával azért, hogy egy kanna vízhez jussanak és azt a fején kellett utána két órán keresztül visszavinnie az otthonukba. És emlékszik arra is, hogy minden nap egy csésze vizet használt arra, hogy fogat mosson, arcot mosson, hiszen ennyire értékes volt számára a víz. Azaz négy órányi munka volt számára nap mint nap az, hogy vízhez jusson. Ez egy nagyon jól vizualizál, vizualizálható kép egy olyan személy szavaival, aki megélte, hogy mennyire fontos a víz mindenki számára. Ahogy azt Panceri képviselő úr is elmondta. Szeretnék köszönetet mondani Winkler asszonynak az elkészített tanulmányáért. Közben, ha megengedik, azt is elmondanám, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy erről a kérdésről beszéljünk. Az Emberi Jogi Szakbizottságban különféle kérdésekkel foglalkozunk. És általában az Európai Parlament is nagyon sok különböző kérdéssel foglalkozik, de ezen kérdések közül a mostani az egyik legfontosabb, amely nagyon sok konfliktust okoz, és nagyon sok háború a víz hiányához kapcsolódik. Lengyelországban van egy humanitárius szervezet, amely pénzt gyűjt be arra, hogy kutakat lehessen építeni. De kiderült, hogy Dél-Szudánban és más területeken úgy tudom, hogy több száz kutat építenek, és ezzel az ottani konfliktusokat is meg lehet oldani. Erről mindenki tud, ez tény. De nagyon fontos, hogy tudjunk erről a tényről, és tudjunk arról, hogy a víz a közjavak közé tartozik. És mostanra egyfajta terméket alakítottunk belőle. Nos, a legtöbb európai országban nem alkotmányos jog a vízhez való hozzáférés. Annak ellenére, hogy sok ország a világban máshol elismeri azt, hogy a víz egy közjó. Tehát fontos, hogy az ENSZ megközelítése, amelyben a magánvállalatok joga az, hogy közszolgáltatásokat végezzenek, az egyfajta megközelítés, ez inkább az amerikai megközelítés tükrözi, és azt gondolom, hogy az európai megközelítés az talán kicsit más. Lassan ráébredünk arra, hogy a víz közjó, és jelenleg nem egyetemlegesen elismert ez a tény, és ezért fontos az, hogy az emberi jogok szempontjából közelítsük meg, hiszen nagyon komoly problémát vethet fel, hogyha termékként kezeljük a vizet a közelkeleten is részint a vízhiány és a vízhez való hozzáférés miatt alakulnak ki konfliktusok. És közben azt gondolom, hogy ami Petreli képviselő megjegyzését illeti, nem csak a vízhez, hanem a csatornázáshoz való jog is rendkívül fontos. Az ENSZ ide kapcsolódó határozata rendkívül fontos. És ez megint csak kapcsolódik egy olyan témához, amely jelenleg a Környezetvédelmi Szakbizottság rendjén van éppen ma, a körkörös gazdálkodás kérdéséről beszélek. Ha vizet használunk, akkor szennyvíz is keletkezik. Na, mi történik a szennyvízzel? Hiszen a szennyvíz is egyfajta értéket képvisel, egyfajta közjó, és hogyha ebből semmilyen értéket nem kovácsolunk, akkor egy természeti erőforrást elpazaroltunk. És ez rendkívül értékes erőforrás. Itt a talajvízről is beszélek, egyre mélyebbről kell kiaknázni a vizet a földből ahhoz, hogy hozzáférhetővé váljon. Tehát egyre nagyobb gazdasági értéket is jelent és azt gondolom, hogy a jelentésből megint csak nagyon fontos kiemelni, hogy a víznek egyfajta értéket kell kialakítani. Elnök asszony, mindjárt a végére érek a hozzászólásomnak. Hálás vagyok azért, hogy jelezte, hogy már elég régóta beszélek. Nos, a víz és az élelmiszer kérdése. A vízhez és az élelmiszerhez táplálékhoz való hozzáférés mindkettő emberi jog, mindkettő alapvető jog. Ha a fogyasztói magatartáson változtatunk, akkor ezáltal a korábban kialakult egyensúly is megborul. Azt látjuk, hogy egyre többen esznek húst, változnak a fogyasztói szokások, és egyre több vízre van szükség ahhoz, hogy az ilyen fogyasztói szokásokat fenntarthassuk. A WHO demográfiai előrejelzései azt jelzik, hogy 5 milliárdan a világon középosztályba kerülhetnek, akármit is jelentsen ez. És a középosztálynak másak a fogyasztói szokásai, mint azoké, akik kevesebb terméket fogyasztanak. Éppen ezért nem csak a személyi felhasználás szempontjából kell a vizet megközelíteni, hanem az élelmezésben betöltött szerepét is át kell gondolni. És ezt a problémát a nemzetközi szervezeteknek is át kell gondolniuk, mert elég gyakran a tendencia az, hogy kereskedelmi megállapodásokhoz kötik a vízzel kapcsolatos fellépést. Nos, sok országban más modellt alkalmaznak, mint az európai országokban a víz. Köszönöm szépen, Jib úr. Post asszony. Köszönöm szépen. Késve érkeztem, úgyhogy nem volt lehetőségem meghallgatni mind a két előadást, csak a végüket. Most arra szeretnék reagálni, amit a kollégák mondtak, és szeretném én is elmondani a következőket. Azt gondolom, hogy a víz emberi jog, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Ez egy politikai kérdés is, és más emberi jogokhoz is kapcsolódik, hiszen itt az élet a tét. Az egészséghez, a munkához, az oktatáshoz, a képzéshez való joghoz is kapcsolódik mindez. A vízhez való hozzáférés nem csak a szegényebb országokban jelent problémát, a fejlődő országban, országokban, nem, itt Európában is problémás mindez, hiszen ha valaki nem fér hozzá a vízhez, az egyfajta társadalmi kirekesztést is jelent. Itt Európában, itt az Európai Unióban is így van ez. Gondoljunk csak a romákra. A romák gyakran olyan helyen laktak, laknak, ahol nincsen sem víz, sem áram, és társadalmilag éppen ezért a jövőben is kirekesztettek maradnak. Ezért nagyon fontos politikai kérdés mindez. Nálunk, itt az Európai Unióban is, és természetesen az Európai Unión kívül is. Ezért szeretném még egyszer elmondani, hogy politikai kérdés is mindez. Romin, Romániában nemrég egy kis faluban Bukarestől 20 percre jártam, ahol egyszerűen a szemétdombon laknak az emberek. Nincsen áram, nincsen víz, gyerekek nem járnak iskolába. A szemétdombról próbálják a táplálékot megtalálni. Nemrég Szlovéniában jártam, ez egy fejlett ország, és több helyen jártam, ahol 70 éve víz és áram nélkül élnek emberek. Pont mellettük mennek el a vízvezetékek és az áramvezetékek, de hozzájuk nem kötötték be egyiket sem. Teljesen igazságtalan az elosztása ezen javaknak. Közben kimondjuk azt, hogy mennyire fontos az integráció, de az ehhez szükséges feltételeket egyáltalán nem kínálják fel ezen embereknek. Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy ez így folyik a mai napig. Gracias, señora Post. Eh, señora Lockbiller. Köszönöm szépen, Post asszony, Lockbiller asszony. Frau Vorsitzende, ich habe nur ganz äh, kurz, ich... Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindkét előadást nagyon pozitívnak tartottam a tanulmányt is, és ami Winkler asszony tanulmányával kapcsolatosan elhangzottakat illeti. Az emberi jogi tanácsban is proaktívan kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nos, szeptemberben például az ENSZ-ben beszéltek erről, és ezt folytatni lehetne az ezzel kapcsolatos munkát, vagy pedig a nemzetközi parlamenti unión belül is tovább lehetne vinni ezt a munkát. Ők is próbálják még erősebben felvetni ezeket a kérdéseket, és az ENSZ-nél is próbálják elérni, hogy egyértelműbben, erőteljesebben képviseljék az ezzel kapcsolatos nézeteket. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a víz közjó nem egyfajta magán javak közé tartozik. Ez fontos, hogy az érvelésünk egyik alapját képezze. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ausztravicius úr követ. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudják, a zivóvíz és a politika szorosan összefüggenek. A politikusokat gyakran azzal vádolják, hogy egyik kannából a másikba öntögetik a vizet és vissza. De komolyra fordítva a szót, ez tényleg fontos kérdés. Nem lehet nem foglalkozni ezzel a valósággal. Nagyon sok relativitás, viszonylagosság van az ivóvíz kérdésben. Nyersolajat vásárolunk bizonyos országoktól, ez egy gazdasági jószág, szükség van rá, hiszen üzemanyagot használunk, szavatolnunk kell a gazdaság megfelelő működését, de hogyha eljön az idő, és eljöhet az idő, hogy az ivóvíz szintén ilyen árucikké válik, olyan országoktól kell majd importálni, ahol jó minőségű, nagy mennyiségű talajvíz áll rendelkezésre. Véleményem szerint ez teljesen természetes, ez egy változás, számolni kell ezzel a változással, nem kell túl túldimenzionálni annak a jelentőségét, hogy az ivóvízáru cikk. Gondoskodni kell persze arról, hogy az emberek megkapják a minimális szükséges ivóvizet, hogy élni tudjanak, de azt nem lehet letagadni, hogy az ivóvíznek is ára van. az fogyasztás szabályozását tekintve. Nézzük mondjuk Belgiumot, ez az egyik eset, van egy alkotmányos rendelkezés, de két szomszédos országban más a helyzet, Hollandiában, Németországban és felvetődik a kérdés, hogy melyik országnak a szabályozása megfelelőbb, az ivóvíz készletek megőrzése, az ivóvíz fogyasztás megfelelő szabályozása és a rendelkezésre állás biztosítása szempontjából nem vagyok benne biztos, hogyha szabályozzuk a vízfogyasztást, az jobb helyzetet eredményez. Szerintem legyünk észszerűek, a józanész fontos általában is. Tehát ne szabályozzunk olyan dolgokat, amelyeknek amelyek általános elveken alapulnak. Szeretném megkérni önöket, hogy milyen szabályozási egyensúlyra kellene törekednünk Európában, illetve milyen kellene terjesztenünk az ENSZ-nél és a világban. A második dolog pedig, szóval használjuk az ivóvizet, de gondoskodni kell akkor ugye a szennyvízkezelésről is, hogyha a körforgás nem valósul meg, akkor az ellátás nem garantálható holnap és holnap után gondoskodjunk arról, hogy a szennyvízkezelés azoknak az országoknak a felelőssége legyen, amelyek a vízkészletek maximális rendelkezésre állását kell, hogy biztosítsák. Hogyha szennyezzük a vizet, ugye tudjuk, hogy a víz nem ismer határokat, akkor annak szörnyű kihatása lehet határokon túlnyúlóan talán regionális megközelítésre van szükség, hiszen egy vízgyűjtő medencében elhelyezkedhet több ország is, és ez befolyásolja ugye az emberek életminőségét a folyók mindkét partján különböző elvek ellenére. Tehát mi a helyzet a szennyvízkezelés felelősségével? Hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni? Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, más nem jelentkezett. Most pedig a külügyi szolgálat szakértője következik, Adel Rossi úr, ő foglalkozik ezzel a kérdéssel a külügyi szolgálatnál. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Külügyi Szolgálat üdvözli eh, a ma megvitatott eh, témát. Nagyon fontos a vízkérdése, az ivóvízhez való hozzáférés, eh, az emberi fejlődésben, a konfliktus megelőzésben, konfliktus kezelésben a e, tanulmány e, jól ismerteti az európai intézményeknél, így a bizottságnál, az LKS-nél e folyó munkát. Először is szeretnék emlékeztetni a rendszeres EU nyilatkozatokra, amelyek elismerték az ivóvíz kérdés fontosságát, és egyetértenek a tanulmány alapelveivel március 22-én az Ivóvíz világnapját tartjuk, illetve interaktív párbeszédre került sor az Ungával 2015. októberében. Frederika Moderini asszony nyilatkozatot is közzétett 2016-ban, ebből idézek. Az Európai Unió elkötelezett az iránt, hogy a víz mindenki számára elérhető legyen, és azt fenntartható módon kezeljük. Prioritást képez a szegénység felszámolása, illetve a fenntartható fejlődés szempontjából a világban. Idézet vége asszony, az ENSZ határozatát is támogatjuk, és együttműködünk a külön megbízottal ő és elődje nagyon nagy kontribúciót tett a vízhez való jog megértése, terjesztése terén. Az Európai Unió támogatja ezeket a kezdeményezéseket van egy sor horizontális elv, amit el kell ismerni. Így a diszkrimináció tilalmát, a hátrányos helyzeti csoportokra való odafigyelést, a nemi egyenjogúságot, az emberek tájékoztatáshoz való jogát és az elszámoltathatóságot, a hatékony jogorvoslat lehetőségét, amikor az emberi jogokat megtagadják 2014-ben az ENSZ egy széleskörű fejlesztési megközelítést fogadott el, aminek fontos része a vízhez való hozzáférés. Nemrégiben új lendületet kapott ez a munka a fejlesztési együttműködésben az emberi jogokban közös célokat próbálunk megvalósítani. Nemrégiben állap állapodtunk meg a 2030-as célokról. 2014-ben hatos célkitűzés az ivóvízhez kötődik. Gondoskodni kell a hozzáférésről, illetve arról, hogy mindenki fenntartható módon részesüljön a szennyvízkezelésből is részletes célkitűzéseket is tartalmaz ez a dokumentum. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a fenntartható fejlődés célkitűzései között több is kötődik az ivóvíz való hozzáféréshez, az ivóvíz kezeléshez, mint globális közkincs kezeléséhez megvannak az eszközök az ivóvízhez való jog érvényre juttatásához, igazságszolgáltatás, elszámolás, tájékoztatás és részvételen alapú döntéshozattal. A 2015 követő ágendában az EU az emberi jogok központba helyezése mellett van, a szengénység felszámolását kéri a 2030-as célokról az EU folytatja az eszmecserét. Tisztelt elnök asszony, az Európai Unió aktívan integrálja a vízkérdést a különböző szakpolitikákban, így a konfliktus megelőzésbe és konfliktuskezelésbe is vízdiplomácia nagyon fontos, a konfliktusok eh, vonatkozásában fontos az éghajlatváltozást is kezelni, illetve az ivóvíz készletek és határon túlnyúló eh, víz problémák eh, megoldására oda kell figyelni. Az Európai Unió a határokon túlnyúló együttműködést pártolja annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés, a stabilitás, a béke, a biztonság felmaradjon. Az Európai Unió aktívan követelés támogatja a nemzetközi jogi eszközök létrehozását eltéren, például a nemzetközi tavak és határon túlnyúló folyó közös kezelését tekintve, 2014. augusztusától aláírásra készen álló ez dokumentum aláírását kéri. Köszönöm. Köszönöm, Rossi úr. Most a szakértőknek adom meg a szót. Sajnos késésben vagyunk, úgyhogy kérem, egy kicsit rövidebben válaszoljanak. Azt hiszem, a következő napi rendi pontot át is kell majd tenni a délutáni ülésre, mert nem lesz már időnk. Köszönöm, Winkler asszony következik. Köszönöm szépen! Nagy öröm számomra, hogy eh, ilyen komoly vitát váltott ki ez a kérdés. Röviden reagálnék arra, amit az imént mondott, amit az imént mondtak a képviselők. Ez a tanulmány, amire fölkértek, konkrét célral rendelkezett, beszélhetünk a víz használatról, beszélhetünk a források felhasználásáról, és aztán beszélhetünk a különböző szolgáltatásokról, tehát hogy a ivóvízzel kapcsolatban milyen szolgáltatások vannak, ezt egyáltalán nem tárgyaltuk a tanulmányban, hogy vajon ez köz, a közjavak vagy a gazdasági javak közé tartozik-e, a privatizációról sem beszéltünk, a liberalizációról, ez mind-mind kívül esett a tanulmányunk hatáján. Még egy dologra rátérnék röviden. A víz, az ivóvíz, mint a gazdasági javak egyik, illetve a víz ára, árazása. Ez az a kérdés, ami leginkább polarizálja ezt a témát, a vízzel kapcsolatos kérdéseket. Ez a kérdés mindig fölmerül, amikor ilyesmiről van szó. Egy dologról el szoktunk feledkezni, amikor a privatizációról, amikor a transznacionális cégekről van szó, ez pedig az, hogy a fejlődő országokban milyen realitással szembesülnek az emberek, azok, akik olyan környezetben élnek, akik nem, ahol nem férnek hozzá a vízhez. Valójában a hátrányos helyzetűek azok, akik a legnagyobb árat fizetik meg a vízért mindkét értelemben. Tehát ezt a kérdést szerintem sokkal magasabb szintre, vagy ezt a vitát sokkal magasabb szintre kéne emelni. Of, uh, the, the human right to water to much lesser... Aztán a vízhez való jog, mint emberi jog, illetve a csatornázáshoz való jog, mint emberi jog, ezek a kérdések is felmerülnek. Nos, azt gondolom, hogy van egyfajta tendencia, hogy a hogy megjelenjen az alkotmányban a vízhez való jog, amikor komoly alkotmánymódosítást hajtanak végre, Nepárra, Dél-Afrikára, Tunéziára gondolok, akkor a vízhez való hozzáférés joga belekerül az alkotmányba. Ez egy új trend, de lassú, és szerintem igenis el kell kezdeni beszélni a különböző gazdasági és szociális jogokról. Kenyában egyébként nem csak a csatornázáshoz és az ivóvízhez való jogot ismerik el, hanem az, igaz, az egészségügyhöz, az élelmiszerhez való hozzájutás joga is immáron alkotmányos jognak van nyilván, nyilvánítva. Sajnos azonban ezekről a kérdésekről még mindig túl gyakran feledkezünk el. Többen utaltak a 2030-as agendára, illetve a fenntartható fejlesztési célokra. Természetesen ennek is van emberi jogi dimenziója, de a tartalom a leglényegesebb. A lányokra, a nőkre kell koncentrálnunk, hogy elérhető áron hozzá tudjunk férni a vízhez. A hátrányos helyzetben élő lakosságra kell koncentrálni. Nos, ezeket a kérdéseket kell úgy megfogni, hogy meg tudjuk változtatni a helyzetet a fejlődő országokban, és tényleg előrelépést érjünk el. Örülök annak, hogy ilyen sokan beszéltek a csatornázásról. Ez a kérdés nagyon közel áll a szívemhez. Sokszor elfeledkezzünk erről, sokszor kevésbé, be, kevesebb szer kerül ez szóba. WC-kről kevesebb, nem annyira szeretnek beszélni az emberek, illetve a csatornázásról. A lányok és a nők helyzete kiemelendő itt, nekik külön kihívásokkal kell szembenézni. Nagyon fontos, hogy a lányok esetében megfelelő legyen a higiénia, tehát ezt mindig hangsúlyozni kell. Még egy dolog, amit szeretnék kiemelni, és ami mindenhol fontos, Európában is. Az egyik kolléga említette a romák helyzetét az Európai Unióban is gond ez. A Raoul Wallenberg intézet Svédországban egy tanulmány készített nemrégiben a svédországi romákról, tehát EU-s állampolgárokról van szó, akik Svédországban nem férnek hozzá a csatornázáshoz, vagy vízhez. Még egy dolog. Hogy néznek ki a jogszabályok? Van -e itt egyensúly, megfelelő a szabályozás, vannak-e jó normáink? Ezek nélkül nem egyértelmű, hogy ki az, akinek joga van a vízhez, ki fér hozzá a vízhez, kinek van prioritás, és ki prioritása. Hogyha nincsenek szabályaink, akkor az a tendencia érvényesül, hogy a pénz, a, hogy a víz a pénz felé folyik. Tehát szabályok kellenek a víz minőségre, a szennyvízkezelésre, a víz árának meghatározására. Kérdés az, hogy pontosan mit jelent az elérhető ár, de hogy ezt hogy érjük el, hogy elérhető ára legyen a víznek, erről semmiféle szabályunk nincs, hogy szociális segélyt kell adni, hogy ezt megte- hogy elérhető legyen a vízára, nos erről, erről semmiféle út, iránymutatásunk nincs. Köszönöm. Köszönöm, Winkler asszony, parancsoljon. Nagyon gyorsan egy olyan kérdésre koncentrálnék, amely már elhangzott. Mindnyájunkat érint a koherencia, a tudományos, a társadalmi, a politikai, ideológiai koherencia kérdése. Az első hiányzó koherencia, ez már elhangzott, a keretirányelv 9. cikke nem koherens a joggal. A kilencedik cikk azt mondja, hogy be kell árazni a vizet, és hogy a fogyasztóknak kell finanszírozniuk a szükséges költségeket ahhoz, hogy ivóvizet lehessen előállítani, és hogy a szennyvíz elvezetést lehessen finanszírozni. Ez nem koherens. Az emberi joghoz ez, az emberi joggal ez nem összeegyeztethető. A második, a, az összes európai rendszer az oligarchikus technokraták rendszerére épül. Nem lehet a demokráciát és a részvételt garantálni, hogyha a 2012-es bizottsági anyagban, a Water Blueprintben azt mondjuk ki, hogy a, az európai szakpolitikákban az érintetteknek van fő szerepük. Ez a részvétellel nem összeegyeztethető és nem koherens kimondani azt, hogy a nemzetközi együttműködés és a vízhez való jog hogyan egyeztetett össze. Miközben azt látjuk, hogy itt a parlamentben is azt ismételgetjük, hogy a nemzeti szuverenitás az alapelve a vízgazdálkodásnak és a víz erőforrásokkal való gazdálkodásnak. Nem koherens kimondani, hogy a vízhez való jog, a transnacionális vízgyűjtő területeken is alapvető jog, miközben azt látjuk, hogy nap mint nap akik pont ilyen határon átnyúló vízgyűjtő együttműködéseket próbálnának létrehozni, egyszerűen nem tudják ezt elérni, mert mindig a természeti erőforrásokkal kapcsolatban a nemzeti szuverenitás elvébe ütköznek. És nem koherens azt mondani, hogy Európa azt mondja, hogy mennyire fontos a vízzel kapcsolatos joganyagnál a részvételi elv megerősítése. Közben 11 ország leszavazta az ENSZ határozatát a vízhez való joggal kapcsolatban. És amikor Libya mögé bújik a bizottság, nincsen lehetőség arra, hogy a tagállamok közötti politikai távolságokat le, le tudjuk csökkenteni. És nem koherens azt mondani, hogy hatékony politikára van szükség a csatornázással kapcsolatban, miközben az összes ilyen jellegű szolgáltatást privatizálják még Belgiumban is. Belgium az egyedül olyan ország, amely legalábbis bizonyos szempontból a vízgazdálkodás teljes ciklusát még nem privatizálta. Nos, a csatornázást Belgiumban is most már egy magánvállalat kezébe adták. Nem koherens azt mondani, hogy kimondjuk, hogy a vízhez való jog alapjog, és közben lehetővé tesszük a vetőmaga termelés privatizálását. Tehát az egész mezőgazdasági vetőmaggal kapcsolatos ágazatot privatizálják, és ezek után a, az öntözés is a mezőgazdaságban ugyanezen kereskedelmi logika áldozatává válik. Nagyon fontos, hogy koherensek legyünk. Nagyon fontos, hogy az új vízzel kapcsolatos állásfoglalást ezt lehetővé tegye. Még akkor is, hogyha a keretirányelv, pontosabban amennyiben a 9-es cikk benne marad a keretirányelven, akkor sohasem lehetünk koherensek. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm mindkét előadónknak. Köszönöm, hogy ellátogattak ide a mai reggel során, és eh, folytatjuk a közös munkát. Köszönöm. Köszönöm.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 Señor Salafranca. Salafranca úr. Salafranca úr. Salafranca úr. A hangja betölti az egész termet. Gracias. Eh, vamos a empezar. Eh... Köszönöm. Kezdjük el a következő napirendi pontot, ez egy nagyon fontos napirendi pont. Megpróbáljuk elemezni a helyzetet az Emberi Jogok Amerika Közi Bizottságával kapcsolatban. A jelenlegi pénzügyi válságukról lesz szó, tehát egzisztenciális problémákkal küzdködnek. Hauregi úr, akivel közösen visszük ezt a napirendi pontot, sajnos ő nem tud eljönni, mert az afko szavaz, de Luis de Grandes úr helyettesíti, tehát kiválóan helyettesítik Háregi urat, az Andok közösség delegáció elnöke, de Grandes Pascual úr, tehát az Emberi Jogok Amerika Közi Bizottságával fogunk foglalkozni. Annyira súlyos a pénzügyi válságuk, hogy elképzelhető, hogy júliusban már félig meddig fel kell függeszteni tevékenységüket, Sajnos az elmúlt időszakban egyáltalán nem javult a pénzügyi helyzet, hanem súlyosbodott. A latin-amerikai országok, illetve a karib tengeri országok sajnos nem járulnak hozzá anyagileg, anyagilag ehhez a bizottsághoz, a bizottság munkájához, illetve más forrásaik is csak nagyon lassan csöpögnek, például az EU-s források. Pedig az Emberi Jogok Amerika Közi Bizottsága rendkívül fontos, és úgy gondoljuk, hogy ezt a munkát mindenképpen folytatni kell. Hosszú távú megoldásra kell törekedni egy ilyen szervezetnek, megfelelően és autonóm módon kell működnie. Megvizsgáljuk, hogy találunk-e megoldást. Háregi úr a latin-amerikai parlamenti kollégáihoz fordult, azt kérte tőlük, hogy a kormányaiknál próbáljanak meg azért lobbizni, hogy ezt a rendkívül sürgős pénzügyi problémát mi hamarabb meg lehessen oldani. Már júliusban mondom, föl kéne függeszteni a tevékenységük egy részét, és az alkalmazottak 40%-át el kéne bocsátani. Elizabeth, ami Mersép asszony van itt a körünkben, aki a Brüssz, az emberi jogi főbiztosság helyi igazgató helyettese, illetve a Pán-Európa igazgatóság, brüsszeli igazgatóság és képviselteti magát. Itt van Luis de Grandes úr, mint említettem. Az amerikai államok szervezetének Brüsszelben képviselete rendelkező nagykövetségeit is értesítettük és meghívtuk a melyülésre. Kérem, hogy legalább a saját ígéreteiket teljesítsék. Nem mint, hogy az európaiak mindig teljesítenék az ígéreteiket, de azért próbálják meg megtenni ezt, amennyire lehetőségük nyílik erre. Számunkra rendkívül fontos az, hogy ez a regionális mechanizmus működjön, és ezzel is segítsük az emberi jogok helyzetét. De Grandes úrnak adom meg a szót, és utána pedig az Amerika közi emberi jogi bizottság elnökétnek a videóját fogjuk meghallgatni. Parancsoljon de grande Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék mondani. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, nagy megtiszteltetés számomra, hogy társelnök lehetek, és egy barátomat helyettesíthetem, a tartalommal kapcsolatban nincs is észrevételem, csak egyetértésemet tudom kifejezni Valenciano asszonynal. Sajnos a pénzügyi válság súlyos, azt hiszem az Európai Parlament az egyik szerepe az, hogy megpróbáljon segítsen egy ilyen helyzetben, hiszen tapasztalatunk, hírnevünk, presztízsünk mind-mind lehetővé teszi azt, hogy valamit tegyünk politikai kapcsolatainkat kell kihasználni. Ez lenne most a cél. És meg kell próbálni partnereink figyelmét felhívni arra, hogy valamit muszáj tenni. Tehát meg kell találni azokat, akiknek vannak forrásai, és akik korábban nem tudták ezeket a forrásokat szabad eltenni, tehát ez lenne a mi feladatunk, ez egy politikai feladat. Mi, mint parlamenti képviselők nem tudunk felajánlani semmilyen forrást, de azt gondolom, hogy szégyen lenne, hogyha semmit nem tennénk. az sem lenne túl jó, hogyha az Európai Unió beavatkozna mások belpolitikájába, szintén ö, sértés lenne. Viszont ennek a szervezetnek a működéséhez elengedhetetlen, hogy ezeket a pénzügyi lyukakat megpróbáljuk valahogyan betömni. Elképzelhető, hogy még a vita során hozzászólok, de most csak ennyit szeretnék mondani. Elnök, köszönöm, köszönöm, elnök úr. Most pedig megpróbáljuk létrehozni a kapcsolatot Caballero úrral, aki a bizottságot elnöki parancsoljon Caballero úr. a jé? Hola. Good morning. Oh. Good morning. My name is James Caballero. I'm the on Human Rights. Jó reggelt kívánok, James Cavallaro vagyok, én vagyok az elnöke az Amerikai Közi Emberi Jogi Bizottságnak. Most elment a hang. The Organization of American States. Ez a fő emberjogi testülete az Amerikai Államok Szervezetének 1959 óta létezik, és ebben az időszakban kult szerepet játszott emberéletek ezreinek megmentésében, a jogállamiság terjesztésében és a demokrácia terjesztésében a nyugati féltekén. A 70-es években a bizottság kult szerepet játszott Argentinában, a dikt diktatá, diktatúra eh, kihágásain elleni küzdelemben emberek százait, ezreit eh, mentette eh, meg az eltűnéstől Csillájban, és ez volt a helyzet, illetve a szakértő csoportot hoztunk létre a Mexikóban 2014-ben eltűnt 43 eh, diák eh, ügyében végzett nyomozás előmozítása érdekében, hogy feltárjuk, hogy mi is történt 2014. szeptember 26-27-én. Eh, nemrégiben a közelmúltban Argentinában döntés született, hogy felelősségre vonják a kondor műveletben elkövetett kihágások felelőseit, és ez a bizottság munkájának volt köszönhetően az argentinai tevékenységének a mi rendszerünk lehetővé teszi hogy nemzetközi bírósághoz forduljunk olyan áldozatok esetében, akiknek a jogait megsértették. Sajnos azért szólok ma önökhöz, mert az amerikai köz, Amerika Közi Bizottság súlyos pénzügyi válságba jutott miről is van szó. A költségvetésünknek körülbelül fele az amerikai államok szervezetének általános költségvetéséből érkezik, a másik felét az OAS államok, illetve más kormányok és testületek adják össze. Az amerikai államok nem fizették be azt a kontribúciót, ami szükséges lett volna a működésünkhöz. Hogyha most nem kapunk befizetéseket az elkövetkező hetek során, arra fogunk kényszerülni, hogy megváljunk 78 dolgozónk közül 30-tól, vagyis az állomány 40%-ától, pedig ezek az emberek elkötelezettek az óvintézkedések iránt, amelyekkel mi foglalkozunk, ők nem lehetnek velünk a jövőben, és így Amerikában ezer milliók emberi jogainak a védelme kerül veszélybe. Abban bízunk, hogy a szükséges kontribúciókat az államok be fogják fizetni. A latin-amerikai és karib-tengeri államok a múlt évben 13,7 millió dollárt állítottak rendelkezésre a Nemzetközi Büntetőbíróság részére, ugyanakkor ugyanabban az évben kevesebb mint 200 ezer dollárt önkéntes hozzájárulásként a mi bizottságunkhoz. pedig több ezer petíciót dolgozunk fel évente, és több száz előzetes vagy óvintézkedésre vonatkozó kéréssel foglalkozunk a nyugati féltekén. Most Santo Domingóban vagyok, a Dominikai Köztársaságban, az amerikai államok szervezetének közgyűlésén, és külügyminiszterekkel találkozom, magas szintű hatóságokkal delegációkkal megpróbáljuk megmenteni a bizottságunk munkáját, amire nagy szüksége van az áldozatoknak a nyugati féltekén de nem tudom, hogy megkapjuk-e szükséges támogatást. Ezért beszélek, ezért szólok most önökhöz, ezért vannak a kollégáim önökkel ma, hogy ezt a sürgős felhívást az Európai Parlamenthez is megtegyük. Bízom az önök támogatásában. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Abi Merse asszonynak adom meg a szót, az Amerika közi bizottság képviselőjében 10 percre. We're very grateful to be able to... Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek most önökkel. Nagyon fontos az, amerikai, az Amerika Közi Bizottság számára, hogy itt lehetünk. A kollégámmal az Amerika Közi Bizottság titkárságával három célra jöttünk el. Egyrészt tájékoztatjuk Önöket a jelenlegi válságról. Brüsszelben politikai támogatást keresünk, és pénzügyi támogatást is. Nos, ez a három célja a mostani látogatásunknak. A jelenlegi válsághelyzet lehetőséget ad nekünk arra, hogy végig gondoljuk, hogy a rendszer milyen előrelépéseket tett meg, és milyen kihívások várnak rá. Nos, ami a lehetőségeket illeti és az előrelépéseket, emlékeztetnék rá, hogy az egyedi esetek rendszerével pont tavaly sikerült csökkenteni az eljárási elmaradásainkat. Ami a folyamatban lévő ügyeket illeti, nem sikerült dönteni az, arra vonatkozóan, hogy feldolgozzuk ezeket. 2009 és 2014 között a benyújtott petíciókból a szakbizottság ö, majdnem 7000 petíciót vizsgált meg, és elértünk egy olyan pontra, ahol most júliusban a bizottság csak azon petíciókat fogja megvizsgálni, amelyeket a korábbi évben nyújtottak be, és dönt arról, hogy melyiket kell feldolgozni, és melyiknél nincsen szükség erre. Tehát tavaly sikerült ö, behozni magunkat több mint egy évtizednyi lemaradás után, és ez egy óriási előrelépés. Ami a munkánkat illeti, pont pár hónappal ezelőtt publikáltunk egy jelentést az LGMT személyekkel kapcsolatban például, és ennek nagyon nagy kihatása volt a régióra, hogy ezen konkrét problémát láthatóvá tegyük. Ami az egyes országokkal folytatott munkánkat illeti, az elmúlt hónapokban jelentések készültek Kolumbiáról, Venezueláról, Mexikóról, a Guantanamo-ban fogva tartottakra az Egyesült Államokban, és ami a ö, kanadai brit Kolumbiában ö, eltűnt és meggyilkolt nőket illeti róluk is készült jelentés. Ahogy a bizottságunk elnöke is megemlítette, szakértők foglalkoznak az IOC NAPA kérdésével, és közben nagyon sok kihívás is vár ránk a térségben. Például Honduras, betegeszedés ügye rendkívül problémás. A bizottság azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne javítani a különböző mechanizmusok hatékonyságán. És a legnagyobb kihívás, jelenleg a legsürgősebb kihívás az az, hogy megfelelő finanszírozást kaphassunk fontos elmagyarázni ahhoz, hogy megértsék, hogy milyen a helyzetünk, hogy az Amerikai Közi Bizottságnak körülbelül 10 millió dollárra van szüksége. Ennek a fele 5 millió a szabályos szervezeti költségvetésből származik, a másik fele pedig külső finanszírozásból adódik, és ez természetesen nem annyira stabil bevétel. Az Európai Bizottság például ezen külső támogatóknak nagyon fontos szereplője, és az elmúlt években nagyon nagyra értékeljük, hogy mennyire bőkezően támogatott minket az Európai Bizottság. Nos, mi is a jelenlegi problémánk? Az az, hogy 2015-ben a bizottság 5 milliós rendes költségvetést kapott, plusz 3,8 millió külső támogatást, tehát mivel nincsen a 10 milliós minimum költségvetés helyett csak 8,8 millióval rendelkeztünk. Idén 5 milliós rendes támogatásunk van, plusz 2,9 milliós külső támogatás, tehát 7,9 millió 10 millió helyett. Így nem tudjuk folytatni a munkánkat ilyen költségvetési deficittel. A nehézségünk egy része, hogy az elnökünk is elmondta, hogy a tagállamok nem támogatják kellőképpen külső forrásokból a munkánkat, és például tavaly 200 ezer dollárral támogatták csak a tagállamok a bizottságunk munkáját. Nagyon fontos, és valóban kapunk továbbra is külső támogatást, de ezzel nem lehet kompenzálni a hiányunkat európai támogatók prioritásai megváltoztak, vannak sürgősségi helyzetek, például a szíriai menekültek helyzete miatt nagyon komoly erőforrásokra volt szükség, változnak a fókuszpontok, Afrika és az arab világ felé fordulnak a támogatók és a szponzorok tehát feléjük fordultak, és ezért is csökkent komolyan a rendelkezésre álló költségvetésünk idén. Miért beszélünk sürgősségi helyzetről. Hogyha a hónap végéig nem kapunk további támogatást, akkor a bizottság kénytelen lesz a 30 munkatársától megválni. Nem lesz olyan csapatunk, amely feldolgozná az előzetes jellegű intézkedésekkel kapcsolatos munkát. 600 ilyen jellegű kérdést, kérést kaptunk tavaly ahol sürgős jelleggel kell foglalkozni egy ügyjel, hiszen veszélyben vannak emberek. És ezt a munkát nem tudnánk tovább végezni. 21 ember foglalkozik egyéni kérdésekkel, a 21-ből már csak 7 tudna tovább dolgozni finanszírozás nélkül nem tudunk az Amerika Közi Emberi Jogi Bírósághoz szakértőket küldeni. Tehát láthatják, hogy milyen szoros a kapcsolat a bizottsági finanszírozása, a bizottsági munkatársok és a különböző felhatalmazások végrehajtása között. A hónap végéig tehát egyszerűen ö, teljesen lebénul a rendszer. Mi is a bizottságunk stratégiája? Van egy rövid távú egy és egy közép-hosszú távú stratégiánk is. A rövid távú stratégia az, hogy egy millió dollárra van szükség minimum ahhoz, hogy az év végéig fenntarthassuk a működésünket. A bizottság eh, rendesen júliusban és októberben eh, kap finanszírozást az ülésszakokkal kapcsolatban, de ilyen ülésszakok idén nem lesznek, és ezért nem tudják továbbítani az ilyen jellegű finanszírozásokat arra, hogy fenntarthassuk a munkatársaink helyét és az alapfunkcióinkat. Tehát még körülbelül egy-két hónapnyi időnk van, hogy megold, megtaláljuk a megoldást. Az elmúlt hónapokban mostanáig a közgyűlésen a bizottság konkrét kérdéseket tett fel. Egyrészt két meglévő szponzor és két új szponzor felé. Egyrészt médiakampányt indítottunk, sokan láthatták ezt, és sok támogatást kapunk, ideértvén a lehetséges pénzügyi támogatásra vonatkozóan is ezen kampány eredményeként. Ezt a közösségi hálókon mindenki láthatja. Az Oxfam támogatott minket abban, hogy ide eljöhessünk a kampány keretein belül, és így találjunk magunknak támogatást. A bizottság tárgyalt tagállamokkal a közgyűlés keretein belül, amely Santa Domingóban, a Dominikai Köztársaságban jelenleg folyik. A bizottság elmondta, hogy támogat minket, és kisebb támogatásokat kapott Csilléből és Barbudából, és külön ülést szerveztek Csillében egy héttel ezelőtt, és az állam finanszírozta a részvételünket. Tegnap State, uh, Kerry külügyminiszter elmondta, hogy további finanszírozást ad a bizottságunknak, és Panamától, Argentinától, Uruguaytól és Kolumbiától is kaptunk utalást arra, hogy lehetséges, hogy támogatnak minket. A következő héten derül majd ki, hogy konkrétan mi is történik. Tehát ami a rövid távú stratégiát illeti, az az, hogy ezt a médiakampányt felhasználjuk arra, hogy minél többféle szponzorokhoz jussunk el, és más módszerekkel támogassuk magunkat. Elgondolkoztunk azon, hogy egy crowdfunding platformot létrehozzunk, és hogy vállalatoktól és természetes személyektől is elfogadjunk pénzügyi támogatást. Ezt korábban sohasem tettük. Tehát új mechanizmusokat és új szponzorokat próbálunk elérni. Mi a hosszú távú stratégiánk? Megpróbáljuk fenntartani a bizottságunk felhatalmazását úgy, hogy független, stabil, fenntartható módon működjünk. A következő stratégiai tervvel kapcsolatban egy koncepcionális feljegyzést készítettünk, amely az alapját képezi majd egy olyan konzultatív eljárásnak, amelyet a bizottság megnyit a rendszer felhasználóival. Ezen konzultatív folyamat célja, hogy konstruktív felbeszédet alakítsunk ki a tagállamokkal, a civil szervezetekkel, a civil társadalommal, a külső szponzorokkal. A cél az, hogy a támogatást növeljük, nem csak a pénzügyi, hanem a politikai támogatást is. A különböző szereplőket be akarjuk vonni a rendszerbe, be akarjuk vonni a párbeszédbe, melynek témája a felhatalmazáson belül a bizottság fenntarthatósága. Nagyon fontos, hogy megszervezzük ezen konzultatív folyamatot, hogy elkerülhessük azt, amit most pártagállamtól hallhattuk, hogy azon gondolkoznak, hogy kezdeményeznek egy megerősítési eljárást, amit mindenképpen szeretnénk elkerülni, és ezért nagyon fontos a konzultatív eljárás, és ezzel tudnánk az érintett személyek és a rendszerben való részvételt megerősíteni. Megállapodásokat is próbálunk kötni, tárgyalunk például az OAS-szel és az Európai Unióval, Mogherini főképviselővel, nemrég találkoztunk, és ez is része ezen kezdeti tárgyalásoknak, és a bizottságunk konceptuális feljegyzése is elmondja, hogy a gazdasági, társadalmi és kulturális jogokkal kapcsolatban a munkánkat folytatni kell, és keretegyezményeket akarunk kialakítani. Jelenleg a közgyűlés tárgyal javaslatokról a hosszú távú fenntartható finanszírozása kapcsolatban. Az egyik a Karib-tengeri bíróság működési módja, amely egyfajta trust fundként működik, ez az egyik elképzelés. A másik elképzelés pedig a tagállamok bevonását érinteni, de annak vannak nehézségei, hiszen vannak részes államok, és olyan államok is érintettek, amelyek nem részes államok az, a szervezetünkben. Ilyen módon tehát próbáljuk ezt a válsághelyzetet kihelyzet, kihasználni arra, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak, és hogyan lehetne egyfajta paradigmaváltást véghez vinni a lehetőségek kiaknázására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Poldosan úr következik, aki a, az emberi jogi fő igazgatóság, Európai Igazgatóságának vezére. Köszönöm. Az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság eh, korábban sosem látszott, látott eh, pénzügyi válsága, elég aggasztó az emberi jogok eh, szempontjából az egész világban. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 32. ülésén Zajdúr azt mondta, a az Amerika Közi Bizottság nyilatkozatára reagálva mi szerint 40%-kal csökkenteni kell esetleg majd a létszámot, hogy ez az emberi jogi rendszer korróziójának, illetve szétesésének az egyik tünete. Az Amerika Közi Bíróság illetve a Nemzetközi Büntető Bíróságból való kivonulással fenyegetőznek egyes államok, sőt az ENSZ-ből is. Azok az alapok, amelyeken a nemzetközi közösség működik, támadás alá kerültek a szabadságjogok, a civil társadalom, az emberi jogvédők elleni támadásokat kellett megtapasztalnunk, de úgy gondoljuk, hogy megfordítható a folyamat, a további bajokat megelőzhetjük annak érdekében, hogy a kölcsönös együttélés fennmaradhasson, és egészséges jogállami, elszámoltatható, átlátható viszonyok érvényesüljenek, a gazdasági és szociális jogok fennmaradjanak, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága a megtorlástól való félelem nélkül érvényesülhessen ehhez az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, ennek nem lehet olyan ára, amit ne tudnánk megfizetni. Nem lehet pénzügyi értelemben tekinteni az Emberi Jogi Bizottság működésére az alkotmányos jogalkotó és szakpolitikai reform fontos eszköze volt, nagyon fontos reformok motorja a régióban, és a veszélyeztetett csoportok jogaiért is fellépett. Meg kell, hogy kapja azokat az erőforrásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy energikus munkáját végezze a régióban a jövőben, és a szerepe annál is fontosabb, hogy ilyen kihívások állnak előttünk, mint amelyeket említettem, illetve utalnék az elért eredményekre is a régióban. A regionális emberjogi rendszer fontos stratégiai partnere és inspirációs forrása az ENSZ rendszerének az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság referenciául szolgált más régiók számára, így Európa számára is, illetve az ENSZ emberi jogi gépezete számára úttörő jellegű munkamódszerek és esetjog jellemzi ezt a bizottságot, illetve az emberi jogi bíróságot fontos normák jöttek létre, amelyekre az egész világ példaértékűként tekint. Évek óta támadás alatt van ez a bizottság. Venezuela az amerikai emberi jogi egyezményt felrúgta, a bizottság hatékonysága meggyengült, ahelyett, hogy megerősödött volna a Nemzetközi Bíróság létrehozásával. A végrehajtó titkárság és a független szakértők munkáját említették az előttem szólók a Mexikóban eltüntetett diákok ügyében a fő biztos szóvivője is szólt erről, illetve riasztónak nevezte a helyzetet, felhívást intézve a tagállamokhoz, hogy foganatosítsanak befizetéseket az ENSZ emberjogi rendszerében két fő szervezet együtt adott ki támogató nyilatkozatot a bizottság mellett. Minden emberjogi szerződés alapján működő testület nagyon komoly angodalmának adott hangot az emberi jogi, emberi jogi mechanizmusok az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság úttörő jellegű tevékenységéből nagyon sok ihletet merített nem csak a régióban, hanem más regionális és nemzetközi emberi jogi védő rendszerre kihatással volt a munkája az évek során hosszú távú partnerség jött létre a regionális és a nemzetközi emberjogi rendszer között, és a mi hivatalunk, illetve e, az Amerika Közi Bizottság két évvel ezelőtt közös nyilatkozatot tett közé, amely formalizálta már folyó gyakorlatokat, közös fellépésekről, e, konzultációkról állapodtunk e, meg, illetve normák megfogalmazásáról. Az Amerika Közibizottság eh, székházában két évvel ezelőtt Washingtonban az aláíráskor eh, a eh, főbiztos azt mondta, hogy a mi bizottságunk és az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság együttműködése nagyon fontos. Aggodalmat okoz, hogy egyes országok a regionális rendszerrel szembe helyezkedtek, és felhívást intézünk az amerikai államokhoz, hogy támogassák a bizottságot, és megfelelő pénzzel lássák el azt. Az ENSZ tanácsa is több alkalommal elismerte a regionális, szubregionális és nemzetközi emberi jogi mechanizmusok fontosságát az emberi jogvédelemben az ENSZ és a regionális emberi jogi mechanizmusok között több együttműködés is zajlik, látogatások, közös sajtónyilatkozatok, egymásra utalás az esetjog terén, illetve képességépítés mindezeknek komoly hatása van. Az együttműködés további javítása érdekében azt kérték tőlünk, hogy két évente tartsunk nemzetközi workshopot a regionális emberi jogi rendszerek bevonásával javaslat tétel érdekében a következőre idén októberben Genfben kerül sor annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az aggodalmat okozó tendenciákat, a civil társadalom egyre kisebb mozgásterét illetően, és ebben részt vesz majd az Amerika Közi Bizottság és az emberi jogvédők egyre kisebb területen tudnak ugyanis fellépni, folyamatosan um, stigmatizálják, üldözik, megfélemlítik az emberi jogvédőket, az aktivisták, akik a természeti erőforrásokkal és termőföldhöz való joggal foglalkoznak, továbbra is fenyegetéseket élnek meg a nemzetközi és a regionális emberi jogi rendszerekben ezzel foglalkozni kell az emberjogi rendszereket, tehát mint hallottuk, folyamatosan támadják, legitimitásukat, szakértőik függetlenségét megkérdőjelezik. Az Amerika Közi Bizottság pénzügyi válságát, ha nem sikerül megoldani, akkor egy sor embert, szakértőt elvesztünk, akik pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak az önkéntes kontribúciók közül, amelyeket az Amerika Közébizottság kapott, az európai kontribúciók mint egy 35%-ot tesznek ki, az EU tagállamok kontribúciói még így is 5 millió dollárral csökkentek 2011 óta, 3 millió alá 2016-ban. Nagyon fontos, hogy egy erőteljes regionális emberjogi mechanizmus létezzen a jövőben, nem meggyengíteni, hanem megerősíteni kell azt, és politikailag, pénzügyileg is támogatnia kell az EU-nak, az, európai, az amerikai államok szervezetének ezt a fontos bizottságát. Köszönöm szépen, Bösa úr. Most pedig egy kicsit meg kell rövidítenem a hozzászólási időt a szakértőink esetében is, illetve Mendez asszonytól a DEFCO képviselőjét is elnézést kérek. Most Fanti úr következik. Ő az amerikai osztályvezetője, az Európai Külügyi Szolgálatban. 5-6 perc. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó napot kívánok mindenkinek! Jól gazdálkodom majd az idővel. Hadd mondjam el azt, hogy nagyon szoros az együttműködés és a párbeszéd az Európai Unió és az amerikai államok szervezetek között, különös tekintettel az Emberi Jogi Bizottságra. Februárban itt Brüsszelben politikai párbeszéd zajlott le, a Magro főtitkár asszony és az EU-s képviselők között itt volt Mogherini asszony is. Ezt követően az OAS-től kaptunk egy olyan dokumentumot, amelyben az elkövetkező időszakra szóló együttműködési javaslatok szerepelnek. Tehát a már most is nagyon jól működő együttműködést szeretnénk folytatni számos területen. Egyébként van egy folyamatban lévő projekt, amit támogat az Európai Unió, az év végén zárul ez le. Ennek témája az, hogy az emberi jogi területen a bíróság és a bizottság is támogatást ad. Beszéljünk most az intézmény pénzügyi válságáról. Számunkat is aggaszt ez a helyzet. Tehát, hogy a bizottsággal, az emberi jogi bizottsággal, illetve a bírósággal mi történik. Scavallaro urat fogadtunk, illetve a defkos kollégákkal azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne mi hamarabb valahogyan pozitívan reagálni a felkérésre, és új projekteket is szeretnénk kidolgozni. Még egy dologról szeretnék beszélni. A defkos kollégák kemény munkát végeznek, és a jelenlegi programok végrehajtását próbálják meg valahogyan javítani, tehát megvizsgálják azt, hogy hogyan lehet a kifizetéseket úgy alakítani, hogy készpénzhez jussanak, jusson a bizottság. Tehát mondom, számunkra is aggasztó a helyzet, foglalkozunk ezzel, föltárjuk, hogy hogyan tudunk segíteni, és természetesen az amerikai államok szervezetével folyamatos kapcsolatban vagyunk. Teljes mértékben egyetértünk azzal is, hogy együttműködésünk nem helyettesítheti a szervezet tagállamainak feladatát, és nyilvánvalóan így módon ezeket a problémákat hosszú távon nem lehet megoldani de ennek tudatában is együttműködünk ezekkel a szervezetekkel, és megpróbálunk támogatást adni. Elnök, köszönöm. Három percet hadraboljak el az időkből, mert olyan emberek jöttek el hozzánk, olyan személyek kerestek fel minket, akik nagyon messziről jöttek, nagyon, helyzet, nagyon nehéz helyzetben találják magukat ezek az emberek, a látogatóink. Mindennyian emberi jogi aktivisták vagyunk, és Hadd mondjam el azt ezért, hogy Szám asszony van itt, aki nőgyógyászorvos, dinai úr, mindketten jazidi származásúak. Üdvözlöm Önöket, és hadd mondjam el azt, hogy elismerem, nagyra tartom az Önök munkájukat, Irakból, Derviből érkeztek. Azon jezidi gyermekeket és nőket kezelik, akik a Daesh-től menekültek el, és akik drámai helyzetben vannak. Egy szervezet keretében azokat a nőket segítik orvos és pszichológiai segítséggel, akiket rabszolgasorban tartottak a Daesh harcosai. Több díjat is kaptak már, a Silver Rose díjat, emberi jogi díjat tegnap kapták meg engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek a munkájukat, és hadd mondjam el azt, hogy a csodálom önöket. Mina egyébként itt van velük, ő is áldozata a Daesnek, jelenleg gyógyul, üdvözlöm őt is, és megígérem, hogy a jövőben is a lehető legteljesebb figyelemmel adózunk majd az önök ügyének. Nagyon örülünk annak, hogyha segíthetünk olyan embereken, mint ön, mint önök. Önök nap mint nap felveszik a harcot a barbársággal, és számunkra, és az önök lakosságának, az önök népének számára önök a legjobb reménysugár. Köszönöm. Tienen un programa muy intenso. Tudom, hogy sok tennivalójuk van ma, úgyhogy ha gondolják, akkor elhagyhatják a termet. Sok sikert kívánok! Bueno, pues eh, <coughs> trato de seguir... Eh... Folytassuk tehát napi rendünket. Látják, hogy mindannyian a legrászorultabbak jogait is védjük. Szeretnék köszönetet mondani a jelenlevő nagykövetségeknek, a rész, tehát megköszönöm nekik a részvételt. Itt van a kolumbiai nagykövetség, a kosztarikai nagykövetség, az ekvadori és a panamai nagykövetség képviselője bizonyára át fogják adni azt az üzenetet, hogy egyértelmű, hogy segítségre szorul az Interamerikai Emberi Jogi Bizottság, nem csak pénzügyi, hanem erkölcs és politikai segítséget is kell adni. Nem tudom, hogy szeretne még valaki hozzászólni. Jó, azt hiszem az üzenet egyértelmű. Nagyon fontos, hogy ez az Amerika Köziemberi Jogi Bizottság működjön, és ezért eh, mindent meg fogunk tenni. De Grandes úr lekívánja zárni valahogyan nem jó, akkor elkötelezzük magunkat, hogy együttműködünk a továbbiakban is önökkel, és köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet. Las últimas. Los cierran en julio. Uh, ah, excuse me. um, sí, uh, eh, Mrs. Lockmiller. Lockmiller asszony parancsolja. Maybe I have... Elnézést. Rosszul értettem? Általában szokott lenni vita? Igen, ezt meg is kérdezte. Nem, én másokat kérdeztem. A nagy, azt hittem a nagykövetségeket kérdezte. Jó, köszönöm, akkor mondok valamit. Pozitívnak tartom azt, hogy a DJ Defco és mások figyelemmel kísérik ezt a kérdést, és ők is megpróbálnak valamit tenni a kérés érdekében, tehát hogy finanszírozást kaphasson ez a bizottság. Lennének kérdéseim, például honnan, hogyan tudunk jobban együttműködni. Az elején említették, hogy Hondurasban Berta Cáceres ügyét kéne valahogyan jobban elmélyíteni, tehát hasonló bizottságokra lenne szükség, mint Mexikóban. Az elkövetkező hónapokban kéne ezt felállítani. Ebben az Európai Unió segíthet? a második kérdésem, a nők elleni erőszak kérdése. Bilem Dopara egyezmény létezik az Amerika közi rendszerben. Itt Európában létezik az isztambuli egyezmény az Európa Tanács keretében, tehát jó lenne szerintem a régió közi tapasztalat csere, is erősítenénk egymást. A pénzügyi támogatást azt hiszem, így is lehetne mobilizálni. Még egy dolog. Elhangzott, hogy pozitív az, hogy az OAS és Mogherini asszony egyfajta keretet próbálnak, vagy keretegyezményt próbálnak meg létrehozni. Van egy kérdésem a jelenlegi helyzet alapján. Hasznos lenne, hogyha Mogherini asszony kiadna egy nyilvános támogató nyilatkozatot? Lenne még egy régióközi kérdésem is. Önöknek van egy emberi jogi bírói rendszerem, illetve van egy regionális emberi jogi mechanizmus az Afrikai Unióban. Ebben az EU tudna segíteni, hogy kétoldalú vagy háromoldalú megközelítéssel sor kerüljön cserére a két régió, regionális rendszer tapasztalatairól talán. Így többet megtudhatnának. Aztán a videóüzenet. Összehasonlítjuk, illetve azt is figyelembe kell venni, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság költségvetéséhez mennyiben járulnak hozzá a latin-amerikai országok. Egyébként ez a bíróság sem áll túl jól anyagilag nem feltétlenül jó stratégia vagy taktika az, hogy ne adjuk ne adjunk pénzt a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, hiszen nekik sok dolguk van, és nem állnak mondom túl jól. És ők is nagyon komoly emberi jogi kérdéssel foglalkoznak, akár Közép- és Latin Amerikában is. Köszönöm szépen, Becerra asszony. Gracias, presidenta. Quiero... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy üdvözöljem a bizottság képviselőit. Kétség sem férhet hozzá, hogy milyen alapvető szerepe van ennek az Emberi Jogi Bizottságnak, és az is egyértelmű, hogy az albizottságunk számára rendkívül fontos az, hogy a közös munkát tudjuk folytatni. ez a bizottság kétszer annyi lakost képvisel, mint az Európai Unió lakossága. Amikor emberekről és emberi jogokról beszélünk, néha a számok, a statisztikák nem segítenek, hanem éppen, hogy kevésbé emberivé teszik a dolgot, máskor viszont a számok, a statisztikák nagyon is segítenek. Úgyhogy megfelelően kell bánni ezekkel a számokkal, hiszen az, hogy mennyit tudnak, mennyivel tudják kiegészíteni a bizottság költségvetését a tagállamok, az is megmutatja, hogy mennyire fontos ez a feladat. Az összes lehetséges eszközt mobilizálnunk kell, természetesen a külügyi szolgálat részéről, a diplomáciai eszközöket, illetve az Európai Unió is ugye, hozzájárul a költségvetéshez, ezt fönn kell tartanunk, kérdés az is, hogy meg tudjuk ezt növelni. Tehát mindent meg kell tennünk azért, hogy az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottságot tudjuk segíteni, de azért a finanszírozás alapvetően a tagállamok, tehát a latin-amerikai tagállamok feladata. Jó lenne, hogyha a költségvetésük megfelelne az intézmény fontosságának. Nos, az albizottság rendkívül aktív volt. Többek között például a mexikói elrabolt diákok, az ayotzinapa elrabolt diákok esetében komoly munkát végzett. A mexikói kormányal például koordinációs kapcsolatban voltak. Ezután és a szakértői csoport véleménye után a bizottság kapta meg a mandátumot a mexikói kormánytól, és bizalmukat is élvezi, hogy a mechanizmuson keresztül valamilyen eredményt elérjem. Ez azt jelenti, hogy rendkívül fontos ez a bizottság, az identitása is nagyon szimbolikus, a kormányokkal jó kapcsolatot ápol, és a kormányok is bíznak benne, legalábbis a mexikói kormány és nagykövetség esetében így van ez. Örülök annak, hogy a mexikói kormány ennyire megbízik bennük, önökben, és együttműködik önökkel, és azt jelenti, hogy ők is felelősség teljesen foglalkoznak ezzel. Jó lenne ezt általánossá tenni. Reméljük, hogy a közeljövőben megszületnek majd ennek a nyomozásnak a következtetései, és jó lenne, hogyha a Emberi Jogi Bizottság aztán tájékoztatna arról, hogy ezután hogyan folytatódik ez a kérdés. Nem szeretném hosszúra nyújtani, mert tudom, hogy mások is kértek szót. Egyébként nekük is vannak gondjaink azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az azonosság, milyen súlyunk van a külvilág számára, mennyi presztízsünk van. Nos, az önök esetében van egy plusz probléma, hogy nincsen megfelelő költségvetésük. Úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni, hogy segítsünk önöknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm, szeretné, szeretne válaszolni? Thank you so much uh, for the comments that... Köszönöm szépen az észrevételeket, a kérdéseket és a lehetőséget, hogy kiegészítsem a mm, hallott gondolatokat. A Nemzetközi Büntetőbíróságra köszönöm, hogy visszatért. Én azt akarom mondani, hogy az elképzelhetetlen, hogy az amerikai országok ne fizessenek. Az elszámoltathatóságnak részét képezi a bíróság működése is. A probléma nem az, hogy nincs pénz, van pénz, a probléma az, hogy az eljárások stabilá, fenntarthatóvá, hosszú távúvá váljanak, és a finanszírozás is nagyon fontos a támogatás támogatás. Mogherini főképviselő nyilatkozata nagyon fontos, vagy ez a mai ülés, illetve a civil társadalom, az ENSZ támogatása, mindezek a támogatások segítenek megérteni, hogy nagyon fontos, hogy kialakuljon egy mechanizmus, egy folyamat, a politikai szándék meglegyen a fenntartható finanszírozásra a stratégiai terv az egy hosszú távú független finanszírozáson alapulhat. Nagyon fontos, hogy a tagállamok kötelezettséget vállaljanak, a parlamentek, az EU tagállamok, a civil szervezetek, az ENSZ kiállása rendkívül fontos ebben a konzultációs folyamatban. A politikai támogatás az, ami a mi tagállamaink részvételét is előmozdítja a pénzügyi támogatás szükséges, de elengedhetetlen a politikai támogatás is az IOC-nápai ügy, a Vertokászadész ügye kapcsolatban a bizottság nagyon fontos hangsúlyt helyez arra, hogy valós idő alatt azonnal reagálni tudjon, és így hatása legyen a munkájának. A bizottság Hondurasnak szakmai segítségnyújtást ajánlott fel Vertekeszedész gyilkossággal kapcsolatban. Az ilyen valós idejű reagálások lehetőség kell, hogy maradjanak. Hondurasszal még nem kezdődött meg az együttműködés a bizottság nagyon odafigyel ennek az ügynek a nyomon követésére. Azzal zárnám, hogy nagyon fontos a közös érdeklődés. Közös érdekünk a büntetlenség elleni fellépés. Van egy sor közös ügyünk, közös területünk, Verszkeszedész ügyel önök is foglalkoztak az IOC napai eltűnésekkel, és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jó példája a vertekeszedész ügy, aztán olyan prioritásképező területek is vannak, mint a nők jogai, a Vente Prada bizottság 20 éve működik, az Európa Tanács létrehozta önöknél az isztambuli egyezményt. Nagyon fontos, hogy közös érdekeink, közös területeink vannak, ahol a harmonizáció folytatódik. A régiók közötti együttműködés elengedhetetlen az európai mechanizmus régóta létezik, de az afrikaival is foglalkozni kell. Kiváló kapcsolataink vannak az afrikai kollégákkal. Volt egy közös projektünk is, és a bizottság az Arab Liga Emberi Jogi Bizottságával is együtt kíván működni régiók közötti együttműködések sorában egy millió dollárt szeretnénk kapni, de a további években folytatnánk a közös érdekek mentén való fellépést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha a kormányokat is megfelelően tudnánk tájékoztatni arról, hogy mennyire fontos ez. Mondom, mi elköteleztük magunkat önök iránt, Kérem, hogy tájékoztassanak majd minket a fejleményekről, és együtt folytatjuk ezt a harcot. Köszönöm, a... Köszönöm hogy ellátogattak ide. Most 5 perces szünet következik. Gilmore úr jelenleg a biztonsági ellenőrzésen halad keresztül. ya vamos bastante tarde, así que... Késésben vagyunk, úgyhogy folytassuk. Le ruego tomen asiento. Kérem foglaljanak helyet. Ya nos acompaña el señor Im Iman Gilmore úr van a körünkben, az Európai Unió különleges elhatalmazottja az, e- a kolumbiai béke folyamaton béke folyamattal foglalkozik, Luis de Grandes úr pedig társ elnöke a mai ülésnek, ő az Andok közösség delegáció elnöke. A kolombiai, kolumbiai békefolyamat nagyon-nagyon fontos számunkra. Prioritásként kezeljük, ezt mindig is nagy figyelemmel kísérjük nyomon. A tárgyalások, a tárgyalásokat tavaly elfogadtunk egy állásfoglalást, melyben támogatjuk a béke folyamatot. Sokan utazunk innen az albizottságból, Kolumbiába, hogy első kézből nyerjünk tapasztalatot. Mielőtt megadom a szót Gilmor úrnak, arra kérem De Grandes urat, hogy szóljon hozzá, hozzám, és a brüsszeli kolumbiai nagykövetség vezetője, nagykövete is itt van, megköszönöm a jelenlétüket a mai napon. Próbáljuk kicsit rövidre fogni ezt az eszmecserét. Luis de Grandes úrnak adom meg a szót, és nagyon értékelem, hogy társelnökli ezt a részét az ülésnek. Köszönöm szépen, Valencia elnök asszony! Nem csak kötelezettség számomra, hogy itt legyek, mint az Andok közösség delegáció vezetője. Már többször is megjelentem egyébként az albizottság ülésén, hanem nagyon örülök annak, hogy teljesíthetem ezt a feladatot, és üdvözlöm körünkben a kolumbiai nagykövetet. Nem csak a kolumbiai ügyekkel kapcsolatban szokott ide ellátogatni, hanem a különböző testvér országok ügyeit is figyelemmel kíséri, és sokszor ellátogat, mondom ide, az albizottságba. Egyébként ez az első alkalom, hogy ellátogatok ide ilyen minőségben, egy kollégát, egy kollégát helyettesítek, úgyhogy ma debütálok. Ó, gratulálunk ehhez, mondja az elnök. Valencián asszony. A FARC és a kolumbiai kormány béke folyamatáról sok mindent fogunk most hallani. Én is azt hiszem, hogy ki fogom majd fejteni a véleményemet, de a lényeg az, hogy meghallgassuk a szakértőket, meghallgassuk, hogy mik a legújabb fejlemények, mik történtek, milyen nehézségek vannak, mi történt az elmúlt mi történt ennek a folyamatnak a legutolsó etapjában, és nem kötelesség számunkra, nem egy terhes feladat számunkra, hogy ebben segítséget nyújtunk, hanem nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk ezt. Köszönöm, hogy Gilmore úr következik. Köszönöm. There's something I do, yes. Um, chairperson, uh... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, nagykövet úr nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma délelőtt, és beszélhetek önökkel. Mindenek előtt a saját szerepemről szeretnék beszélni, illetve eh, a béke folyamat, a kolumbiai béke folyamat jelenlegi helyzetéről. Tisztában vagyok vele persze, hogy ez az Emberi Jogi Albizottság, tehát eh, az emberi jogi eh, témákkal fogunk ennek az eszmecserének a keretében foglalkozni a főképviselő külön megbízottnak nevezett ki tavaly novemberben a kolumbiai béke folyamatot kell követnem, mint tudják az Európai Unió és a főképviselő erőteljesen támogatja a Havannában zajló béke folyamatot, ami 2012-ben indult be, és az Európai Unió kifejezett politikai támogatását nekem kell megvalósítanom. A kinevezésem óta, november óta négy ízben jártam Kolumbiában, Havannába is elutaztam, ahol találkoztam az összes tárgyaló delegációval, a kubai és a norvég közvetítőkkel is a folyamatban. Úgy gondolom, hogy a folyamat jelenlegi helyzete úgy néz ki, hogy a kolumbiai kormány és a FARC között körvonalazódik a megállapodás. Bízom benne, hogy hamarosan ez meg is valósul. Egyértelműen ez volt a benyomásom néhány héttel ezelőtt, amikor Havannában jártam a tárgyaló delegációk határozottan szeretnének végső megállapodásra jutni. Mint tudják, jelentős előrelépés történt a napi rend legtöbb pontjában. A tárgyaló delegációk pillanatnyilag azzal foglalkoznak, hogy a konfliktusnak miként lehet véget vetni, ugye kétoldalú tűz szünetre van szükség, illetve a fegyverek beszolgáltatására, fegyverletételre bízom benne, hogy a közeljövőben a tárgyalások tényleg lezárulnak, és végső megállapodás születik. Ez az egyik leghosszabb ideje tartó konfliktusnak vett véget a bolygón. Több mint 50 éve zajlik a fark harca, több mint 200 ezer ember halt meg, 6 millió embernek kellett elmenekülnie otthonából, és Kolumbiát az erőszak jellemezte. Mint tudják, néhány hónappal ezelőtt nyilatkozatok születtek, miszerint a kormány és az ELN is tárgyalásokat kezdenének. Ezek a tárgyalások még nem kezdődtek meg. A kormány elég egyértelműen elmondta, hogy véget akar vetni az emberrablásoknak, és azoknak a szabadon engedését követeli, akiket elraboltak. Mint tudják, két héttel ezelőtt három újságírót raboltak el, elég súlyos incidens volt ez. Ez nyilván visszavetette némiképpen a folyamatnak ezt a részét. A harmadik vonatkozása a kolumbiai erőszak képletének nyilván azokhoz köthető, akiket nevezhetünk sokféleképpen korábbi paramilitáris csoportok, bűnszövetkezetek, illetve a kábítószerkereskedelemhez köthető erők. Az elmúlt hónapokban növekedett ez a tevékenység, nagyon aggasztó támadások történtek, konkrétan emberi jogi aktivisták ellen, illetve ö, szociális ö, mozgalmak képviselői ellen, és tudom, hogy az Európai Parlament nagyon erőteljesen elítélte ö, ezeket a ö, cselekményeket. Ö, a kolumbiai kormány képviselőivel való találkozóimon, különösen a belügyminiszterrel való találkozómon felvetettem ezt a kérdést, és aggodalmamnak adtam hangot azzal kapcsolatban, amit ami történik, az Európai Parlament, az Európai Unió aggodalmát kifejezésre juttattam. Nagyon fontos, hogy az emberi jogi aktivisták szabadon végezhessék munkájukat, és általában az emberi jogi helyzet javuljon Kolumbiában. A kolumbiai megbeszéléseim során nem csak a kormányjal találkoztam, hanem lehetőséget találtam arra is, hogy az ellenzék képviselőivel, Ribé korábbi elnökkel és pártjával találkozzak, és az ellenzék a jelenlegi béke folyamattal kapcsolatban egy csomó ellenvetésének adott hangot egy sor civil szervezettel is találkoztam, olyan nem kormányzati szervezetekkel, akik az áldozatokat segítik, olyanokkal, akik a különböző szakszervezeti mozgalmakhoz kötődnek, illetve különböző területeken, a Bogottán kívül vidéken lépnek fel. így szélesebb körben sikerült a folyamatot megismerni, illetve annak a hatását a lakosságra, és azt is, hogy a kolumbiai társadalom különböző rétegei mit várnak a béke folyamattól. Úgy gondolom, hogy fontos része ez a munkámnak, mert a főképviselő azzal bízott meg, hogy a megállapodás végrehajtását monitorozzam, amikor a megállapodás megszületik, és e célból, mint tudják, az Európai Unió különböző eszközökkel készül, amelyeket be lehet majd vetni, mihelyt a megállapodást aláírják, annak érdekében, hogy a végrehajtását támogassuk. Ezek közül a legfontosabb az Európai Unió úgynevezett Trust Fundja, alapja, amelybe tíz tagállam fizetett be eddig. Ezt az alapot a bizottság jóvá hagyta, és akkor kezd működni, amikor a végső megállapodást megkötik. Május 20 5-én, 26-án a főképviselő és Kolumbiában járt, ott voltam vele, és Santos elnökkel hosszas megbeszélése volt, illetve a külügyminiszterrel és a honvédelmi miniszter helyettessel, illetve a konfliktus utáni kezeléssel foglalkozó Prádó miniszterrel. Nagyon jó megbeszélések voltak ezek azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Unió miként tud hozzájárulni a béke megállapodás végrehajtásához, amikor azt megkötik a főképviselő azt is elmondta, hogy 575 millió eurós teljes támogatást tudunk nyújtani majd a Trust Fundon, illetve az EIEBB-n keresztül úgy gondolom, hogy joggal mondhatjuk, hogy Kolumbiában nagyon üdvözölték, hogy ilyen magas szintű kötelezettséget vállalt az Európai Unió a béke folyamat iránt, illetve a megállapodás végrehajtása iránt, amikor azt megkötik. Természetesen sok a kihívás, amit kezelni kell majd. Kihívások, a további erőszakhoz kötődnek, illetve a béke megállapodás ratifikációhoz kötődő kihívások is vannak azt várjuk, azt tervezzük, hogy a vidékfejlesztésre adják majd az EU támogatás nagy részét, tehát a különböző termények kiváltása, az infrastruktúrák újraépítése ott, ahol a konfliktus súlyos károkat okozott. Egyszerre egyszer célból találkoztam önkormányzatokkal is, kormányzókkal is, helyi hatóságokkal, és megbeszéltem velük, hogy hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani az általunk tervezett intézkedéseket. Azt hiszem, hogy itt most meg is állnék, és inkább válaszolnék majd a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Ramon Hareginek adom meg a szót, aki végül megérkezett. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két héttel ezelőtt jártam. Gilmor úr társaságában és Fardó úr társaságában egy nagyon érdekes bogoltai ülésen, a béke folyamat egyik tárgyalásán. Szeretnék köszönetet mondani Gilmor úrnak az ott betöltött szerepéért. Szerintem Európa sokkal nagyobb mértékben van jelen ebben a folyamatban, mint azt gondolnánk, és azt hiszem, hogy nagyon helytálló volt az a döntés Mogherini asszony részéről, hogy őt nevezik ki az Európai Unió képviselőjének. És köszönöm a parlamentnek és a munkáját. A parlament nevében is a munkáját. Néhány dolgot szeretnék kiemelni és szeretném, hogyha ezek a gondolatok jelen lennének, amikor erről beszélünk. Először is szerintem azon kell lennünk, hogy mi hamarabb aláírjuk a békét, aláírják az érintett felek a béke megállapodást, akár már a jövő hónapban is. szerintem van arra esély, hogy mi hamarabb véget, tudunk, véget tudjunk venni ennek a folyamatnak, tehát a fárkal a kormány akár már júliusban megegyezhet. Azt kell elérni, hogy a béke megállapodást aláírják, hogy megkössék a békét, ne torzítsa el látásunkat a sok egyéb következmény. Szerintem kulcsfontosságú az, hogy a fárkal aláírják a béke megállapodást, és elképzelhető, hogy az ELN e csoporttal, a Nemzeti Felszabadító Hadserege való megállapodás kicsit késlekedik, de ezt most rakjuk félre, koncentráljunk arra, hogy a fárkal a kormány aláírja a megállapodást. Akár már jövő hónapban. az Európai Parlamentnek legalábbis ez a politikai kritérium. A második fontos dolog, hogy a népszavazást megnyerjék, hogy megoldódjon a helyzet, mert jelenleg a szociális légkör az országban nagyon aggasztó. A népszavazással legitimálnánk ezt a vége megállapodást. De jelenleg a közvélemény nagyon nagy jelentőséget tulajdonít az ellenzék véleményének, ugye ennek úriban mozgatója. Ők azt gondolja, hogy a béke megállapodás túl sokat enged a fárknak. Nem tudjuk a feltételek. És sajnálatos módon az elmúlt, közelmúltban is nagyon sok negatív történetet hallottunk novemberben vagy októberben lesz majd a népszavazás. Képzeljük csak el, hogyha a kolumbiak nem szavaznak. Mennyire lesz legitim akkor a béke megállapodás, vagy a béke folyamat? Ez a lehetőség mindenki számára komoly kételj. Mit tehetünk, hogyan segíthetünk, meg kell győzni a kolumbiákat arról, hogy a, béka, a béke nem tökéletes, nincs tökéletes béke, soha nincs tökéletes vége egy ilyen konfliktusnak, mindig lehet mit kritizálni, mindig létezik a cenzúra is valamilyen szinten. Pardo és Gilmore urakkal Bogotában a szobaforgó ülésen arról beszélünk, hogy a történelemben 2016 lesz a béke éve, amikor is 60 évnyi háborúra sikerült pontot tenni. A részleteket nyilván el fogjuk felejteni, pedig legtöbben pontosan a részleteknél ragadnak most le. Mit tehet a parlament? az andok közösségére is utalok, illetve a szakbizottság, az AFET szakbizottságra, az Eurolatra, illetve a Droára is. Az Európai Parlamentnek az Európai Parlamentet fel is hívta az Eurolat, hogy segítsen ebben a folyamatban. Amit tudunk mondani, az az, hogy próbálunk segíteni, Medellínbe, Bog- Bogotába, Kaliba ellátogatunk, és magunk módszerével segítünk abban, hogy ezt a csatát megnyerjük. Ez kulcsfontosság. Harmadik dolog, hogyha minden jól sikerül, és sikerül megkötni a békét Kolumbiában, és a népszavazást is megnyerjük, akkor még mindig évekbe tart, amíg a megbékélés valójában megtörténik, és amíg az újjáépítés meg történik. Megfelelő módon kell ebben az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek segíteni, természetesen finanszírozással, de mással is. És alapvető feladatunk az, hogy segítsünk abban, hogy az állam létrejöjjön Kolumbiának azon a, rét, lét, azon a, a részén, ahol nincs jelen az állam. Sok régióban, Kolumbiában saját államok jöttek létre. Van infrastruktúrájuk. És nagyon fontosnak tartom azt a tevékenységet, hogy megfelelően demokratikus kormányzatot, regionális és egyéb önkormányzatot teremtsünk, hogy a földterületeket művelhető földterületté alakítsuk át. Kolumbiának, egy, Kolumbiának hihetetlen forrásai vannak, emberi erőforrásai, egyéb forrásai, hogy ha megszületik a béke, akkor Dél-Amerika vagy latin amerika egyik nagy vezető országában nőheti ki magát. Remélem, hogy ezzel munkálkodunk most. Gilmore úr személyében nagyon méltó képviseletünk van ott. Elnök, köszönöm, Haregi úr, de Grandes úr. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Gilmore úr a jelenlétét, köszönöm a szavait. Én nagyon örülök annak, hogy ennyire reményteljes jövőképet festett fel. Én ugyanis nem vagyok ilyen optimista, de azért természetesen nem azon vagyok én is, hogy ez a béke folyamat pozitív véget, pozitív módon záruljon le. Nos, sajnálatos volt a béke folyamat során, hogy késlekedések történnek. Ugye itt az Európai Parlamentben mindenki úgy gondolkodik, hogy csak akkor hogy csak akkor pozitív ez a folyamat, hogyha vége jó. Sietni kell most már, hogy ne alakuljon ki az a benyomás, az a képzet, hogy ezt halogatni akarnánk. De vannak itt egyéb társult témák is, ahogy azt Háregi úr mondta, ezt később kell rendezni, most a békét kell megkötni, az összes többi folyamatra később kell majd gondolni. Sok, sokszor azt, azt mondják ennek a béke folyamatnak, vagy a béke megállapodásnak az ellenzői, hogy a FARC csupán csak taktikázik ezzel csak, be akar, csak meg akarják erősíteni a saját pozíciukat. Szerintem éppen ellenkezőleg arról van szó, hogy ez a FARC utolsó esete, utolsó esélye. Ez utolsó esély, mert nagyon sok külső és belső ellenfél van, tehát a békének vannak ellenségei. Nagyon fontos az is, hogy szava hihető legyen ez a folyamat. Mik ezek a feltételek? A büntetlenség kérdése. Aztán nagyon fontos az is, hogy tájékoztassunk, oktassunk az a, ezen átmeneti folyamattal kapcsolatban. Tehát igazságszolgáltatásra van szükség, a büntetlenség megengedhetetlen, tehát fokozottan kell a felelősséget, felelősség vonást megoldani. A kérdés az, hogy mit teszünk a gerill, gerilla harcosokkal, a börtönbe küldjük őket? Avagy valamiféle más módon tudják a felelősség, más módon tudjuk őket felelősségre vonni nagyon fontos az is, hogy az ellenzék gondolatmenetét is megismerjük, hiszen Kolumbiában folyamatos váltakozás van a politikai pártok között a kormányon. Az idővel tehát nagyon csinyán kell bánni. Azt kell elérnünk, hogy a közvélemény ne figyeljen oda azokra a hangokra, amelyek azt mondják, hogy mindez csupán a fárk taktikája, csak időt akarnak nyerni, és egyáltalán, valójában egyáltalán nem is akarnak békét kötni a kormányjal. Én nagyon örülök annak, hogy Gilmore úr ilyen optimistán fogja fel ezt a kérdést, csak úgy, ahogy Haregi úr. És mindketten abban reménykednek, hogy nagyon hamar megszületik a béke megállapodás. Én erre azt mondanám, hogy nem feltétlenül kell ennyire hamar lezárni a béke folyamatot, hiszen ott van a népszavazás is. Nem azért hívjuk, hívják össze a népszavazást, hogy előre az eredményét letisztázzák, nem erről van szó. Szerintem egy politikai egyezményre kell törekedni a felek között, és utána kell megkérdezni a népszavazásról a közvélemény véleményét, és ezt lezárandó lehet megkötni a béke, folyam, a béke megállapodást. Szeretném megköszönni Gilmor úrnak a munkáját. Én az Andok közösség delegáció elnékő vagyok. Iszaszkun Bilbao, val, aki már szót is kért, mondja az elnök asszony és próbáljunk meg mindent megtenni együtt a kolumbiai népet. Elnök, köszönöm, Legrandes úr. Kikértek szót, Bilbao asszony, az Andó közösség delegáció alelnöke, Miller asszony, és Rodriguez asszony is szót kértek. A lényeg viszont az, hogy Gilmar úr tudjon válaszolni. Kérem, hogy a lehető leggyorsabban tegyék fel a kérdéseket, mert 12.30-kor vége az ülésünknek, és Gilmore úrnak pedig, pedig még válaszolnia is kell, ugyebár. Bilba asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először szeretnék köszönetet mondani azért, hogy sor kerülhetett erre az ülésre, illetve hogy ezt a napi rendre tűztük ezt a témát. Köszönet Gilmore úrnak a munkájáért a béke folyamattal kapcsolatban. Én már az első perctől kezdve támogattam a béke folyamatot hiszen erre nagy szüksége van a kolumbiaiaknak. Pontosan tudjuk, hogy mi a háború ára, és ki kell tudni számítani azt is, hogy mi a béke ára. Konkrét kérdéseket szeretnék föltenni. Gilmor úr, ön találkozott az összes civil szervezettel, gondolom pártokkal is. Ön szerint a társadalom, tehát a kolumbiai lakosság hogyan vélekedik jelenleg? szociális szempontból mit tudunk elmondani, tehát a társadalom hogyan vélekedik a béke folyamatról. Második kérdésem. Uribe volt elnök. Nagyon negatívan vélekedik a béke folyamatról. Ön szerint a pártok mit tehetnek azért, hogy megfelelő garanciákat és biztosítékokat lehessen kapni a béke folyamatra. Harmadik kérdésem, az áldozatok. Az áldozatok, az áldozatok családjai hogyan vélekednek a béke folyamatról? Együttműködnek a különböző szervezetekkel abban, hogy haladjon ez a folyamat? Vannak-e konkrét programok arra vonatkozóan, hogy mi történik az áldozatokkal az aláírás utáni napon? Még egy utolsó kérdés. A kolumbiai munkájával kapcsolatban azután, hogy az elmúlt hónapokban belásta magát ebbe a kérdésbe, illetve hogy mi történt, vagy hogy állnak az emberi jogok Kolumbiában, az afro-kolumbiai közösség esetében nagyon sok kihágásról beszélünk, tehát sok, nagyon sok esetben a jogaikat sárba tiporják. Mit lehet ezzel kapcsolatban tudni, hogyan kapcsolódik mindez a béke folyamathoz? Köszönöm, Lochwider asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani, mondani az önök tevékenységéért és közleményéért. Az első kérdésem az előttem szólóhoz kapcsolódik. Egyre több támadás éri a szakszervezeteket, az emberi jogi aktivistákat. Zöld politikusként általában a fellépést támadják, és ezen támadások mögött bűnszervezetek vannak. A belügyminisztérium szerint nem volt paramilitaristák, hanem egyszerűen bűnszervezetek állnak e mögött. Ön ezt hogyan gondolja? És ami a támadások növekedését illeti, ez kihat-e a béke folyamatra? Valójában kicsit megakadt a folyamat, a béke folyamat, ahogy ön is elmondta. A FARC gerilla újra integrálása a politikai életben, ezt hogyan tudják elképzelni? Végül pedig Kolumbiában a 90-es években az M90-es gerilla legalizációja után több mint 13 ezer ember töltett meg, úgyhogy mindenképpen oda kell figyelni erre a folyamatra is. Egy további konkrét kérdés, hogy egy ilyen béke megállapodást hogyan lehet ö, alkalmazni. Ami a súlyos emberi jogi visszaéléseket illeti, a, ö, mindkét fél fontos, hogy bíróság elé kerüljön, és ö, felelősségre vonják őket, amennyiben ilyeneket elkövettek. Nagyon sok nőszervezet és nőjogi szövetség a háború utáni folyamatban fontos szerepet játszhat. Ez konkrétan hogyan tudja elképzelni? Köszönöm, Lochbiller hogy Rodríguez asszony Thank you so much. I will be very short. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Nagyon sok a konfliktus ma a világban. Nagyon jó jel, hogyha aláírják a béke megállapodás Kolumbiában, és ez reményt kelt. De engem az igazság szolgáltatás érdekel. Mi az álláspontjuk azzal kapcsolatban, hogy emberek emberiségellenes bűnöket követtek el? Hogyan fogják őket elszámoltatni? Mert annélkül, hogy szolgáltatnánk, nehéz béke térképét építeni. De hát asszony a felelősségek fokozatairól beszélt, és nem értettem pontosan, hogy mit értett ezen. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen röviden fel tudták tenni a kérdéseket. Gilmor úr, hogyha felkészült, akkor kérem válaszoljon, parancsoljon. Uh, thank you very much again. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagy örömmel találkoztam Bogotában Háregi képviselővel, és az Euró-Amerikai Fórumon részt vettünk, ez lehetőséget adott számunkra, hogy a hosszú távú kérdésekről, a gazdasági lehetőségekről beszéltünk, amennyiben Kolumbiában valóban visszáll a béke. És a legutóbbi kolumbiai látogatásomkor pont a gazdasági hozadékról beszéltünk, amennyiben sikerül a béke megállapodást aláírni Kolumbiában. Teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott. Az első számú prioritás az az, hogy a farkkal kialakított megállapodást létrehozzuk. Az Európai Uniónak nincsen önmagában hivatalos szerepe. A norvég kormány nak rendkívül fontos, kiváló szerepe van, és támogatják a tárgyalásokat és az egész folyamatot. Tehát mi a közvetlen tárgyalásokban nem vettünk részt, de nekem lehetőségem volt arra, hogy a két tárgyalócsoporttal tudjak találkozni, és tőlük hallhattam olyan dolgokat, hogy szerintük miben segíthet nekik az Európai Unió, hogyan lehet elérni azt, hogy a megállapodás megszülessen, és másokkal együttműködjenek abban, hogy sikerüljön előrelépni ezen kérdésekben. Ami a népszavazás kérdését illeti, valóban fontos ezt megnyerni. Több kérdés is felmerül. Fontos, amíg a végső megállapodás meg nem születik, tovább követni a lépéseket, de egyrészt az ellenzék, a béke folyamat ellenzői a népszavazáson biztos, hogy aktívak lesznek, de nagyon fontos tudni azt is, hogy eléggé ambivalens a kolumbiai társadalom egy részének a hozzáállása a folyamatokkal kapcsolatban. És ezért fontos, hogy a kolumbiai társadalom egésze felismerje, hogy mennyire fontos ez, az, ez a folyamat, és hogy politikailag elfogadásra kerüljön. visszaéléseket illeti, Bogota több közleményt kiadott, elmondják ebben, hogy mennyire aggasztja őket, hogy az erőszak egyre inkább elterjed, és egyre több támadás éri az emberi jogi aktivistákat. Én a belügyminisztériummal tárgyaltam, és lenyűgözött, hogy milyen megközelítést alkalmaznak az emberi jogi aktivistákat érő támadások ügyében. Vannak ö, problémák a bűnüldözés területén, és azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Az egyik következménye a FARC konfliktus lezárásának az, hogy erőforrásokat lehet ráállítani a, az ilyen ö, vészekről származó erőszak elleni küzdelemre ami az emberi jogi aktivistákat érintő támadásokat illeti. Lochbiller képviselőnek válaszolván én találkoztam a szakszervezeti képviselőkkel, és meghallgattam az agájaikat. Feltette a kérdést, hogy mikor születik meg a fegyverszüneti megállapodás. Hát ezt nagyon nehéz előre nekem elmondani, nagyon nehéz egy konkrét dátumot megadni, de az az érzésem, hogy közel állunk ehhez. Ez volt a benyomásom, amikor a tárgyaló felekkel találkoztam két héttel ezelőtt. És a bogotai delegációnknak is ez a benyomása. Van a tárgyalásokban egy konkrét elem a nemek közötti egyensúly kérdésével kapcsolatban. A nők részvétele nem csak a béke folyamatban, hanem általában a béke folyamat politikai továbbitelében egy olyan terület, amelyben az Európai Unió és bizonyos tagállamok nagyon fontos szerepet vállalhatnak. Rodriguez úr, ami az igazság kérdését illeti, tudja, hogy megállapodás született az átmeneti igazságszolgáltatás kérdéséről, és fontosnak tartom átgondolni, hogy mi is itt a célunk. A fő célja a béke folyamatnak az, hogy a konfliktust magát felszámolják, az összetűzéseket. Tapasztalatból mondom, hogy amikor egy konfliktust megpróbálunk lezárni, akkor kompromisszumokra van szükség. Akkor megállapodásokat kell találni, megoldásokat, átmeneti megoldásokat is kell találni. Az igazságszolgáltatási kérdésekre is igaz ez. Arra is, hogy az elkövetőket hogyan lehet felelősségre vonni. Ez nem mindig teljesen kielégítő egy csupán jogi megközelítés szempontjából, de bizonyos megoldásokra szükség van ahhoz, hogy a konfliktust le lehessen zárni. És erről nem szabad megfeledkeznünk. A békés társadalom ára Kolumbiában az, hogy a konfliktust le lehessen zárni, és hogy a farkkal történt tárgyalásokat le lehessen zárni, és békés társadalmat lehessen kiépíteni Kolumbiában. Nos, ez az ára ennek a folyamatnak, annak, hogy elérhessük ezt a végső célunkat. Köszönöm elnézést egy pillanatra, de a kolumbiai nagykövet szeretne röviden hozzászólni, természetesen megadjuk neki a szót. Gracias, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy percre kérem a türelmüket. Szeretném megköszönni azt, hogy az Európai Unió és annak intézményei a tanács, a bizottság és a parlament ilyen támogatón áll ki a béke folyamat mellett, és az összes párt is, az összes frakció is itt az Európai Parlamentben nagyon bátran, merészen áll ki és támogatja a béke folyamatot. Sajnos a fegyveres konfliktus már túlságosan hosszúra nyúlt. Egy dologgal hadd egészítsem ki azt, amit elhangzott. Ma hajnalban a kolumbiai köztársaság szenátusában elfogadták az utolsó határozatot, amely még függőben volt, annak érdekében, hogy az az alkotmány alkotmány alkotmányreform, amely megnehezítette volna a béke folyamat megvalósítását megszülesen. Tehát ez a jogszabály megszületett, 56-an szavaztak mellette, 16-an ellene, önök, azt hiszem, akik szintén jogszabályokat fogadnak el, önök pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Ennek nyilván következménye volt a közösségi oldalakon is, illetve a sajtóban is, de általában az ilyen típusú szavazások hűen tükrözik a parlamenti erőviszonyokat. A képviselőházban ugyanez a jelentés szintén elfogadásra került, 89-17 arányban fogadták el, tehát ez is mutatja azt, hogy ez egy működő demokrácia, igazi közvita folyt erről, de végül aztán politikai döntés születik, mégpedig többségi alapon, minden normális demokráciában a többség tehát emellett döntött. Még egy dolog, amiről szeretném önöket tájékoztatni, az alkotmányos reformban az elmúlt napokban volt egy plusz módosítás. Ez azt jelenti, hogy amint a kongresszus ezt elfogadja, tehát a mai napon, a mai naptól kezdve ez hatályos lesz. De az elnök hat hónapon keresztül jogalkotó, hatalom, jogalkotó hatalommal bír majd. A lényege mindennek az, hogy fel annyi idő alatt végre lehessen hajtani a béke megállapodást. Még egy újdonság. Ez a reform csak akkor lép életbe, hogyha a, hogyha a népszavazáson a ö, kolumbiai nép elfogadja a béke megállapodást. Tehát ez azt jelenti, hogy mindent megtesz azért a jogalkotó, hogy a lakosság szavazzon erről, a lakosság mondja el a véleményét a béke megállapodásról, amint a tárgyalás lezárul, a teljes csomagról szavaznak, így véget vetünk azoknak a spekulációknak, amelyek e- egész ideig elfoglalták a politikai közéletet, és a a kolumbiaknak lehetősége lesz akkor, hogy eh, kimondják a véleményüket, reméljük, hogy majd támogatni fogják ezt. Mondom tehát, a mai hajnal során elfogadták ezeket a módosításokat. Elnök, köszönöm, nagykövet úr. Reméljük, most már nem lesz ilyen rögös ez az út. Már évtizedek óta vár erre a jó hírre a világ, úgyhogy remélem sikerül majd elérni önöknek.